Let's begin, please. Buenos días. Vamos a comenzar nuestra intensa mañana. Jó reggelt kívánok, és kezdjük is el az ülésünket. Először is a napi rendünket szeretnénk elfogadni, hogyha senkinek nincsen ellene kifogása, akkor elfogadjuk a Napi rendünket, és önök is tudják, hogy ma reggel meghallgatáson fogunk részt venni a sport és az emberi jogok kérdésében. A napi rendünkön az emberjogi főtitkárát az ENSZ-nek, és szerepeltettük, sajnos nem tudott részt venni személyesen, ezért meg fogunk próbálni az ő látogatására egy új időpontot találni, mert sajnos nem tud ma részt venni az ülésen, és akkor gyakorlatilag ez lett volna a napi rend, és, és akkor az elmúlt üléseink jegyzőkönyveivel kapcsolatban szeretnénk határozatot hozni, hogyha senkinek nincs elnök kifogása, akkor pedig elkezdjük az ülésünket. Itt a mai napon egy olyan témával szeretnénk foglalkozni, amivel az Európai Parlament már számos esetben foglalkozott az NGO-k részvételével is, akik aktívan részt vesznek ebben a témakörben, és más sportszervezetek, illetve az olimpiai játékokkal kapcsolatos kérdéskörben is. Itt a nagy sportrendezvényeken az emberi jogok tiszteletben tartása a kérdésünk, és uh, itt ma reggel Szilvia Costa kolléganőm ül mellettem, aki a Kulturális Bizottság uh, részéről vesz uh, részt a mai ülésen, és nagyon örülök annak, hogy már eddig is ilyen jól együtt tudtunk működni, és hogy megszervezhettük ezt a meghallgatást ma, és a Kulturális szakbizottságból is jó néhány tag részt vesz a mai meghallgatáson. Ezek a szakbizottságok nagyon jól működtek ezen a területen, amit egyébként nagyon fontosnak tartok, és ezért külön köszönetet szeretnék mondani a Kulturális Szakbizottságnak, és Szilvia Koszta kolléganőnek különösen is, aki ezt a kezdeményezést támogatta velünk együtt. Nem is csak a mai meghallgatásról van szó, hiszen nagyon sok szakértőt meg fogunk hallgatni ma reggel, másokat, akik erőteljesen részt vesznek ennek a témának a támogatásában, de akkor meg is nyitnám az eszmecserét, hiszen az a véleményünk, hogy az Európai Uniónak nagy felelőssége van a emberi jogok tiszteletben tartásának a támogatásában a világon, és ez különösképpen érvényes a nagy sportrendezvények keretében történtekre, hiszen az Európai Unió és a nemzetközi média területéről nagyon sok résztvevő is jelen van ezeken, közvetít, beszámol ezekről, és az a véleményünk, hogy világos viselkedési kódexet kell kialakítani az országok, a tartományok és a városok számára, akik részt vesznek ezekben a nagyszabású eseményekben, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásra kerüljenek, és azt gondolom, hogy ebbe a körben az Európai Uniónak is kötelezettségeket kell vállalnia, és tennie kell ennek érdekében. Tehát szeretnék különböző speciális pontokról is beszélni, és most Szilvia Kosztának adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a kezdeményezés. Most olaszul fogok hozzászólni, hiszen közösen dolgoztunk. A jogi bizottság eh, részéről is vannak itt eh, tagok, és a kulturális bizottság és a jogi bizottság is eh, szeretne abban közreműködni, hogy egy olyan alapot sikerüljön kialakítani, amin ezután a nemzeti, nemzetközi kapcsolatok és a sport területe is működni tud, és itt rengeteg kollégát láttok körünkben, Szakorakis kollégát és több más kollégát, akik egyébként maguk is aktívan sportolnak, tehát nagyon örülök annak, hogy a Kulturális Szakbizottság részéről ennyien el tudtak jönni ma. Szeretnék néhány fontos pontra is emlékeztetni, hiszen pontosan tudjuk, hogy Európa egy új kompetenciát, egy soft power-t, hogyha így akarjuk kifejezni, fejlesztett ki, hiszen szolidaritás egy hatalmas szerepet játszik ezen a területen, amit még tovább kell fejlesztenünk, hiszen a fiatalság és a sport témakörei rendkívül fontosak, főként a Lisszaboni szerződés új szempontjai szempontjából. A 175-ös pontja a Lisszaboni szerződésnek kimondja, hogy az Európai Unió támogatja a sport különböző profiljait és struktúráit, amik egyébként főként az önkéntességen alapulnak, és nagy mértékben a szociális szempontjait is a sportnak támogatni szeretné, és a parlament is természetesen kiáll ezek mellett az értékek mellett. Az európai dimenziója a sportnak rendkívül fontos, hiszen gyakorlatilag van egy nemzetközi dimenzió, amiben Európának is meg kell nyilvánulnia, és itt alapvető értékekről is szó van. Az Európai Parlament állásfoglalása ezzel kapcsolatban nagyon sok fontos pontot emel ki, az emberi jogok kapcsán, hiszen a sport egy nagyon fontos eszköze a béke és a békéről folytatott kulturális dialógus támogatásában. Európában is, de nemzetközi szinten is így van ez. És a sport értékeit támogatni kell, mégpedig jogi eszközökkel is. A fair play rendkívül fontos, az a személyek személyes integritásának a támogatása, a verseny és a szolidaritás, illetve a lifestyle, sportos életmód állnak a középpontban, és ezek mind-mind érintik az emberi jogi kérdéseket is. Ami egy rendkívül fontos kérdés ma az a korrupció kérdése, illetve hát az is, hogy az emberi jogok hogyan kívánunk bánni. Most például gondoljunk csak a fogadási botrányokra, és gondoljunk arra, hogy Európa és a tagállamok nem sokára ratifikálhatják az ezzel kapcsolatos egyezményt. A sport, az oktatás és a doping elleni harc is nagyon nagy szerepet játszik ezen a területen, és a sport nagyon fontos a fiatal férfiak és nők fejlődése szempontjából, a pozitív élet módja szempontjából az egészség területén is megelőző szerepet játszik, hiszen a sport a demokratizálási folyamatokat is támogatja, és ami nagyon fontos, az a sport területén a governance tevékenység, ami a pluralitást garantálja a sport területén, és számunkra rendkívül fontos az is, hogy a diszkrimináció elkerülése, és az ezzel kapcsolatos elv érvényesüljön, hiszen mindjárt vannak álmai. Én nemrég voltam Iránban, és vannak álmok, nekem is van egy álmom, ami egy nagy kihívás jelent, nem tudom, hogy valaha meg fog-e valósulni, de beszélgettünk fociról is, illetve más sportokról is, és vannak olyan elképzelések, hogy iszlám országokban, de más országokban élő nők nem vehetnek részt bizonyos sportágokban az, az olimpiai játékok otthon, és ezzel kapcsolatban vannak, van egy kerekasztal, egy tárgyalóasztal, amin nagyon fontos témákat le kell tenni erre a tárgyalóasztalra a tagállamoknak, hiszen nagyon fontos a diszkrimináció elleni harc, hiszen Európában aktívan támogatjuk a sportot. Az Erasmus program keretében van egy kezdeményezés, ami arra irányul, hogy az egyesületi sportot priorizáljuk, és és az olyan sport tevékenységet is, amihez nem csak profik tartoznak. És az emberi jogokat viszont hatékonyan kell tudni megvalósítani, tehát mindenkinek meg kell, hogy legyen az a joga, hogy sportolhasson. Jelenleg a sportot szeretnénk nemzetközi dimenzióban is megtekinteni. Ban Ki-moon röviddel ezelőtt egy fontos dolgot mondott ki, hogy a sport egy olyan dolog, amit minnyáján beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól kifejezi ezt az üzenetet, és mi az AFET szakbizottsággal együtt a kultúra, az oktatás és a sport területét szeretnénk összefogni, ez, ezek mind olyan területek, amelyek területén és összefüggésében jogokat tudunk érvényesíteni a sport területén. Másrészt pedig az UNESCO egyezmény keretében a testmozgásra vonatkozó kezdeményezés is tudjuk támogatni, amely semmiképpen nem függhet össze az erőszak területével. Tehát rendkívül fontosak ezek a gondolatok. Hogyha még van egy kis időnk, akkor még egy fontos időpontra is szeretnék emlékeztetni. Van egy júniusi bakui európai játékokra vonatkozó megjegyzésem. Nagyon fontos az, hogy az olimpiai kárta és a val kapcsolatban az emberjogi kérdésekre vonatkozó záradékokat is be kell iktatni, és ez erre nagyon fontos lesz utalnunk a továbbiakban, mert ö, ö, gondoskodnunk kell arról, hogy azok az országok, akik nagy sportrendezvényeket fognak a jövőben megtartani, mindig ügyeljenek az emberi jogokra, mégpedig minden szintjén és szempontjából ezeknek nagyon fontos szempont lesz, már a jelölés folyamata során is. Szeptemberben kerül sor az első európai hetekre, és javasolnék egy-két dolgot. A Kulturális Bizottság workshopot fog tartani. 17-től kezdődik majd októberben ez a az Európai Hét, és ezt az összes tagállam megfelelően ün, meg fogja ünnepelni. Nagyon jó lenne egy workshop ezzel kapcsolatban, ami utal majd erre a rendezvényre. És természetesen ez a tömegsportot is érinteni fogja, illetve hát a, a széles körben folytatott sportot és ezért nagyon fontos lesz, hogy egy minden tagállamnak felhívjuk a figyelmét, illetve hát az Európai Uniónak is ezekre a jogi keretfeltételekre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy erre sor kerülhessen. Tehát itt a sport területén az erőszak elkerülésére vonatkozó egyezményre gondolok, amelyet néhány ország még nem írt alá. És 2014-ben sor került jó néhány visszaélésre a sport területén, és itt nem csak a focira gondolok, hanem a mert hiszen FIFA és más szervezetek ezekre már utaltak, és tettek is ez ellen, hanem az általunk képviselt értékek támogatását értem most ez alatt. Tehát nagyon fontos, hogy egységesen tekintsük e, ezeknek a politikai dimenzióját is, hiszen ez az, amiért mi itt a Kulturális Bizottságban e, küzdünk. Köszönöm szépen, és akkor ezzel át is adom a vendégeinknek a szót. Látom, hogy nagyon érdekes e, hozzászólás hozzászólók listája van előttünk a sportvilágából, kommunikáció világából, NGO-k részéről is vannak jelen vendégek, és Minki van asszonynak szeretnénk megadni elsőként a szót, aki a Globe Initiative-nél dolgozik. Parancsoljon. Köszönöm, örülök, hogy itt van. Very much. I've... Uh, Köszönöm szépen. Én New Yorki vagyok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ilyen fontos vitának a helyett. Ez egy kritikus pillanat a sport életében, az egész világon, és egyetértek azokkal a dolgokkal, amik elhangzottak az elnök asszony szájából. Először is hagyd mondjam el, hogy sportrajongó vagyok, minnyáján szeretjük nézni az olimpiát, a foci világbajnokságot, vagy bármilyen főbb sportos, amit szeretünk drukkul, drukkolni a csoportjaink, a csapatainknak és atlétáinknak, de ez egyre nehezebbé válik. Ugyanis a rajongók nem akarnak beülni olyan stadionba, amit kihasznált munkások építettek, vagy munkások életébe került az ARD-től Florian Bauer és más újságírók nem szabadna, hogy cenzúrálják őket, vagy zaklassák őket, miközben riportokat készítenek, és nem szabadna bebörtönözni azokat a demonstrálókat, akik a korrupt kormányok építkezése ellen tiltakoznak. A sportszövetségek és az intézmények és mindenki feladata, hogy fenntartsuk a színvonalat és az elveket. Nem szabad aláásnunk a fair play-t, az emberi jogokat és a sportot. Nagyon sok országban vannak olyan törvények, amelyek az LMBTI személyek elleni erőszakot ösztönzik. Például a nőknek és a gyerekeknek nem adják meg a jogot Szaudi-Arábiában, hogy torna órán vegyenek részt állami iskolában, vagy sporteseményeken és sportolók. Az olimpiai karta azt mondja, hogy a sport az emberi jog, de amikor ezzel nem élhetnek, például Szaudi-Arábiában a nők, vagy Iránban a nők, akkor itt az ideje, hogy a sport egységek fellépjenek ezzel ellen. Több mint egy évtizede a megasport eseményeket, az olimpiát és a foci világbajnokságot felügyelik az emberi jogi szervezetek, és nagyon sok jelentés készül ezzel kapcsolatban. A Human Rights Watch Kínától, Oroszországig, Szaudi-Arábiától, Katárig dokumentáltuk, hogy ezeken a mega eseményeken mega jogsértések történnek. Dokumentáltuk a kényszerített kitelepítést, kiutasítást, a migráns építőmunkások jogainak lábbal tiprását, diszkriminációt, illetve a jelentéstevők megfélemlítését. A Human Rights Watch bebizonyította, hogy sokkal rosszabbak ezek a visszaélések, amikor olyan országban történik a sportesemény, ahol nem működik a jogállamiság, vagy visszaélnek az emberi jogokkal, hiszen a kormányok maguk azok, akik ezeknek a sporteseményeknek helyet adnak. Miért? Mert ott kiállhatnak a világ sportvezetői mellé, demonstrálhatják, hogy az ó, ő országukban nincs probléma Ugyan állítaná ki azokat az építőmunkásokat, akik a csillogó-villogó stadionokat felhúzták. Ez aggaszt minket. Ezért aztán 2015 az öntudatra ébredés éve ezzel kapcsolatban. Az ígéretet és a retorikát a legfőbb sértők ellenében most ellenőrizzük. Mindenkit arra hívunk föl, hogy figyeljenek. Május 29-én a FIFA-ban új elnököt választunk, a jelenlegi elnök ötödjére választatná meg magát, akár kis vezeti majd a FIFA-t, fel kell, hogy lépjen a migráns építő munkások jogainak lábaltikrása ellen a kínai 2018-as, illetve a Katari világ, foci világbajnokság területen, a Kafalán aztán június 12. Baku, Azerbajdzsán. Több mint 6000 atléta 15 országból vesz részt egy sporteseményen. Nem a szabadság ünnepe lesz ez, hanem Bakuban az extrém elnyomásnak vagyunk tanulni. Aliyevelnak nagyon szorongatja az emberi jogokat 24 évvel az ország függetlensége után. Az azerbajcsáni újságírókat és demokratákat, akik rávilágíthattak volna a visszaállásokra, börtönbe vetette. Ez egy hatalmas presztízsű játék, az első európai játékok, úgyhogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a börtönből szabadon bocsássák a jogtalanul bebörtönzötteket. Az Európai Olimpiai Bizottság, amely Rómában székel, megteheti, és van elég ereje ahhoz, hogy Bakut felszólítsa, hogy eresze szabadon a börtönbe ezeket a szevényeket, és az újságírók szabadságát garantálja. Július 30-a az IOC Kína és Kazaksztán között kell, hogy válasszon hogy hol lesznek az olimpiai játékok. Mind a két országnak nagyon rossz az emberi jogi ö, statisztikája. Kazahsztán egy LMBTI ellenes törvényt tervez elfogadni, úgy, ahogy ezt tették Oroszországban, Szocsiban. Peking, Szocsi most már az olimpiai bizottságnak biztosítania kell azt, hogy az olimpiai szerződések belevegyék az emberi jogi kitételeket is. Augusztus 4-e Rio 2016-os olimpia. A londoni játékok után először történik meg, hogy Szaudi Arábia nem adott engedélyt a női sportszövetségeknek, és nincs a Nemzeti Olimpiai Bizottságának női tagja. Pedig 199 atlétát és kísérőt küldenek, csak férfiakat. És azzal indokolják, hogy technikai szempontból nem tudják megoldani a nők bevételét. Sohasem fogják ezt tudni meg engedni, hogyha a tornaóráról kitiltják a nőket és a lányokat. Tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak reagálnia kell erre, hogyha azt szeretnénk, hogy Szaudi-Arábiában a nők is sportolhassanak. Minden egyes dátum hatalmas esemény a sport szempontjából. A Sports and Rights Alliance létrejött Európában, ennek szerepe az emberi jogok, munkajogok, gyermekjogok, korrupció elleni jogok és a normák betartatása a feladata. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor a sporttestületek befogják a szájukat és behunják a szemüket, akkor kétszínűek a befogadó országgal szemben, és aláássák a sportot magát és az eseményt. Nagyon sok éve a nemzetközi sporti sportszövetségek, mint például a Nemzetközi Olimpiai Szövetség, azt mondta, hogy nincs kapcsolat a sport és az emberi jogok között. Olyan értelme nincs is, hogy nem szabad, hogy elnyomásnak adjanak teret, de vannak olyan országok, amik bármit megígérnek, hogy elnyerjék az egyik nagy sporteseménynek való helytadást, és rájárnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyakára ennek érdekében. Az IOC-nak Például 8 hónappal a Szocsi olimpia előtt azzal kellett szembenézni, hogy Oroszország elfogadta az LMBTI ellenes törvényt, az olimpiai bizottság visszavonhatta volna az olimpiához való jogot, hivatkozva az olimpiai karta hatos cikkére, de úgy döntöttek, hogy ezt nem teszik meg. Tehát ugyan nagyon sokan nagyon könnyen hozzájutnak a hírekhez, és ezért az Olimpiai Bizottság is változik, és most már ezt a trendet kellene, hogy kövesse minden szövetség. Thomas Bach, az IOC új elnöke, kiadta az Olympic Agenda nevű tervet, aminek az a célja, hogy a nemek egyenlőséget és a non-diszkriminációt, a hatos elvet belevegyék a kartájukba. Ezt Monakóban egy külön olimpiai bizottság ülésen egyhangúan el is fogadták. Aztán jött Szocsi. Bach elnök akkor azt mondta, hogy sportszerződéseket csak úgy lehet adni, hogyha diszkrimináció ellenes kitételeik is vannak. Ez nyilván Szocsira és az LMBIT elleni törvényre volt utalás, és most az nagyon fontos, hogy most már nyilvánossá teszik a kiválasztott lehetséges jelölteket. Hogyha valamelyik város vagy ország nem tartja be ezeket a kitételeket, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megvonhatja az olimpiai jogát az adott országtól, és tilthatják az országot az olimpiai családból, vagyis aki játszani akar, annak be kell tartania a szabályt. Bach elnök úr kezdte el ezt a kezdeményezést, de most már itt az ideje, hogy az Európai Olimpiai Bizottság a 2020-as terveknek megfeleljen, és Bakúban garantálja az egyenlőséget. Peking 40 milliárd euróba, a Szocsi 52 milliárd euróba került, legtöbben azt gondolták, hogy ennél többen már nem kerülhet, de a 2022-es Katari világbajnokságban több ezer migráns építő munkást, besősek szerint két millióan vannak, alkalmaznak, és 200 milliárd dollárba kerülnek az építkezések. hatalmas emberi áldozatokat követel. A egy-egy ilyen sportesemény például Nepálból, Nepálba és más dél-kelet-ázsiai országba koporsók járják az útjukat, amiben olyan testek rejlenek, akik építőmunkások voltak ezeken az építkezéseken. A stadionok építésekor egyre inkább védeni kell az építőmunkások biztonságát. Eddig azonban ez nem történt meg. Amíg a kafalát illeti, egy öbölmenti rendszert kellene kidolgozni. Katar mit tesz? Egyszerűen megváltoztatja a nevét a rendszernek. Ami a kilépési vízumokat illetően lekötik, röghöz kötik az építőmunkásokat. FIFA-nak és Katárnak még a világbajnokságig van elég ideje, hogy lépjenek. A FIFA megteheti, hogy a kiléptetési vízumok megtagadását illegálisnak címzi, rákényszeríti az országot, hogy a kafala rendszert megreformálják, és feszolítsa az államot, hogy kommentálja az építőmunkások haláleseteit. Miért most? Néhányan azt mondják, hogy a sportszövetségeknek nincsen semmiféle hatalma, és nem tehetnek semmit. Ez nem igaz. Az olimpiai bizottság például is igen nagy hatalommal rendelkezik. Az apartheid ellen fellépett 1964 és a megszüntetéseik Dél-Afrikában, illetve a talibán ellen is, és a nők megkülönböztetése ellen is fellépett. Dél-Koreában a 98 a szóli játékok előtt nyomást gyakorolt a szabad választások érdekében, és azóta is virágzik a demokrácia. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságra nagyon nagy nyomás nehezedik, de ennek ellenére a doping ellenes környezetvédelmi szabályokat és a korrupció ellen szabályokat elfogadtatták. Ha a kormányok nem tesznek lépéseket ilyen esetekben, akkor rossz üzenetet küldenek a visszaélőknek, bűnözőknek, és egyre nagyobb nyomás nehezedik azokra, akik betartatják a szabályokat. Mi kevés dolgot kérünk politikai akaratot. A nemzetközi bizottságok számára nagyon fontos az európai parlamenterek támogatása. Használják a hatalmukat arra, hogy kiszabadítassák és támogassák az emberi jogi aktivistákat, akiknek nem lenne szabad börtönben lenniük. Június 12 Baku, nem sokára ott tartunk, nem csak az újságíróknak és az aktivistáknak segítenek Azerbajdzsánban, hanem a saját atlétáiknak is. Senki sem akar elnyomáshoz kapcsolódó érmet hazavinni. A rajongókat elriasztja az extravaganza és az emberi jogokkal való visszaélés, a mega sport események megszervezése elnyomó államokban csak akkor lehetünk sikeresek ezeken az eseményeken, ha nem kapcsolódik hozzá emberi jogokkal való hozzáérés, és hogyha jóra fordítjuk ezeket az eseményeket. Köszönöm. Thank you very much. Ahora voy... Köszönöm szépen. Eh, la palabra... Szeretném valaki szót kér. Florian Bauer, que es un... Eh, Florian Bauernek adok szót Sport sportújságírót tisztelhetünk a személyében, illetve sportpolitikára szakosodott újságírót egészen pontosan. Két perc ideje van, nagyon fontos, hogy utána még lesz, legyen időnk az eszmecserére is, kérem tartsák be az időbeli keretet, megadom a szót. <laughs> Semmi gond. Um, Köszönöm szépen ezt a meghívást. Szeretem volna meglepni önöket és elmondani, hogy több, tovább fogok beszélni, mint 12 perc. Nos, nem, nem, nem. De talán egy kicsit akkor lejövök a realitás talajára, nem fogok ö, hosszas előadásokba bocsátkozni, és természetesen nagyon fontos a kérdések ö, köre is. Ugye, ha követték a témákat, az aktuális topikokat a sajtóban, akkor tudják, hogy miről van szó. Nekünk az ARD-nél is nagyon kritikus időszakunk volt, néhány héttel ezelőtt szabadítottak ki minket, erről tegnap és tegnap előtt lehetett olvasni a sajtóban. Örömmel válaszolok el ezekre a kérdésekre is. Általánosságban szeretném elmondani, hogy nem teszek konkrét javaslatokat, hiszen újságíróként nem is tisztem ez. Néhány megjegyzést szeretnék csupán tenni, az utóbbi évek tapasztalatait szeretném összefoglalni. Azt hiszem, hogy van egy ten, egy, egyfajta tendencia szerint egyre inkább autoritár országokban kerülnek megrendezésre ezek a megasport rendezvények. Talán ez a 2008-as Pekingi olimpiával kezdődhetett, és e, az e körüli vitákkal. Ezután a Szocsi játékokat is egy ilyen országban láttuk, de a jéghokira is utalhatnék, a jégkopi világkupára Fehér Oroszországban néhány évvel ezelőtt, vagy az afrikai nemzeti kupát említeném, amelyről a sajtó alig beszélt, gineai, egyenlítői Gineában került ez megrendezésre, rendkívül autoriter országról, az egyik legautoriterebb rezsimről Afrikában. Természetesen a Szocsi rendezvények kapcsán tanúi voltunk a munkások kizsákmányolásának, erről sokat beszéltünk, illetve emberi jogi problémákról. Nagyon sok tudósítást olvashattunk, a nemzetközi jogi, nem, emberi jogi szervezetek is felemelték a szavakat, Oroszországban is volt erről szó. Az utóbbi négy és fél évben amióta 2020, 2022-es FIFA világkupát Katarnak adták, azóta is felélénkült ez az eszmecsere. Hogyha megnézzük a nemzetközi sajtót, akkor azt látjuk, hogy itt is van egy eltolódás. A nemzetközi sajtó, a nemzetközi média nem igazán koncentrált a politika és a sport összefüggéseire. A sport egy olyan téma volt mindig, ami tulajdonképpen a hobbi kategóriába, az élvezet kategóriába tartozott, és a legtöbb komoly, magára valamit is adó újságíró inkább a gazdasági politikai aspektusokkal foglalkozott, és a sportnak a gazdasági politikai aspektusokkal senki nem foglalkozott, a közönséget is úgy gondolták, hogy nem érdekli ez, de itt látunk egy eltolódást a nemzetközi média, médiában azóta, a mai szóban forgó témák az angol sajtó kedvencei lettek, a nagy újságok, a nagy angol újságok, illetve a BBC is foglalkozik ezzel. Németországban is nagyon sok magas színvonalú újság foglalkozik ezzel, illetve a Deutschlandfunk, ami egy, egy német nemzeti országos rádióállomás, nagyon sok költségvetési tételt is erre áldoznak, tehát nagyon komoly pénzeket is erre a témára. Miért említem ezt? Nos, azért, mert az utóbbi időszakban nem volt elég figyelem ebben az irányban, nem volt a megfelelő mennyiségű figyelem, és a nemzetközi szervezetek sem gondolták azt, hogy ez a téma elég komoly, és ez egy nagyon hosszú tartó időszak volt, amíg, amíg ezt így gondolták. De itt egy eltolódás, egy változást látunk, és minek tudható be ez a változás? Hogy történhet az, hogy az autoriter országok kapják meg folyamatosan ezeket a nagy rendezvényi, megrendező jogokat? Nos, egy csomó dolgot le lehet egyszerűsíteni ezáltal. A saját szabályaikat érvényesítik ezek az országok. Még hogyha megnézzük a 2018-as FIFA-t Oroszországban, itt olyan szabályokról van szó, amelyek felülírják a nemzetközi sztenderdeket, egyszerűen megerőszakolják a, az érvényben lévő szabályokat. Öm, vagyis ebből a szempontból leegyszerűsödik a feladat, egy felülről lefelé történő megközelítés öm, ö, keretében ez sokkal egyszerűbb, mint egy demokratikus országban. A második dolog. Hogyha Mm, meg, megnézzük a, például a bizonyítékokat, és megnézzük azt, hogy az, ezek az események hogyan kerülnek megrendezésre, például a téli olimpiai játékokra gondolok. Nagyon gyakran például azzal is probléma van, hogy ezek az országok nem tudják megrendezni, meg nagyon sokszor nem tudják megrendezni ezeket az eseményeket, tehát nagyon nehéz találni olyan országot, amelynek megvan a pénze is, és a képessége is az, arra, hogy megfe- megszervezze az eseményeket. És az autoritár államokban egyszerűen van rá pénz. Tehát ezt a feladatot ők jobban megoldják, mert többet is tudnak keresni, több a nyereségük is, és eleve a forrásokat is biztosítják. És hogyha ezeket összevetjük, akkor egy kérdésre kristályosodik ki az egész, mégpedig a felelősség kérdésére. Hogyha megnézzük a nemzetközi szervezeteket, néhány ö, felszólaló ezek, ezen a foglalkozott. Én személy szerint ö, jelentettem ezekről az eseményekről. 2010, 2008 óta írok erről a témáról, és gyakorlatilag minden egyes sztoriban kihangsúlyozom ennek az aspektusnak, a felelősségnek a fontosságát. Soha nem értettem azt, hogy a nemzetközi szervezeteket miért nem kötelezik arra, hogy az emberi jogok kérdését, az emberi jogok tiszteletben tartását miért nem tekintik elő feltételének a, a nemzetközi sportesemények megrendezéséhez? A politikai szinten sem tette föl senki ezt a kérdést. A nemzetközi szervezeteknek ezt a kérdést nem tették föl a politikusok, pedig tudjuk azt, hogy a politika is jelen van a szervezeti szinten is, de egyszerűen nagyon világosan szeretnék fogalmazni, ez számomra egy olyan kérdés, amely egyszerűen úgy tűnik, hogy nem létezik, és ez egy óriási kérdőjelet vet föl. Hogyha megnézzük ezeket a nagy sportszövetségeket, és nem csak a FIFA-ra gondolok, hanem az IVF-re, vagy a VHF-re, kérem javítsanak ki, ha tévedek, de szerintem egyiknek sincs ilyen filozófiája, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása előfeltétele annak, hogy valamelyik ország megkapja a rendezés, a megrendezési jogát. És hogyha megnézzük az új ö, ö, IC elnök, Bach úrnak a reform elképzeléseit, hogyha ezt megnézzük, én végiglapoztam az egészet, az emberi jogok kérdése egyáltalán nincs benne de a 27-es pontban találtam valamit, a good governance-et, a jó irányítást, ez az össz, ami ezzel kapcsolatban megtalálható ebben az egész vastag szövegben. Tehát um, itt egyfajta eltolódásra lenne szükség a hozzáállásban, a nemzetközi sport szervezés hozzáállásában, az emberi jogok előfeltétel legyen. Nos, Miért van ez így? Nos, az utóbbi évek tapasztalata alapján azt látjuk, hogy a nagy közönség, a közvélemény már nem fogadja el ezt a hozzáállást. Ö, hogyha megnézzük Katart, én többször jártam ott, még a világkupa, el, mielőtt megkapták a világkupa rendezési jogot, az előtt is voltam már ott. Itt ö, nem csak arról van szó, hogy nem tartja be ez az ország az emberi jogok tiszteletét, vagy nem, nem tiszteli ezeket, de ez az ország az érdeklődés középpontjában van, és igenis vannak változások is, vannak törekvések a pozitív irányba, és, és Szocsit is említeném, egyre inkább a figyelem középpontjába kerül az emberi jogok kérdése, tehát itt van egy eltolódás, és azt hiszem, hogy a nemzetközi szervezeteknek ezt meg kell értenie, hogy ez most már fontos a nagyközönségnek is, az emberi jogok, az emberi méltóság, az LMBT közösségek tisztelete. Azt hiszem, hogy az országok is felelősek, a vendéglátó országok. Eddig nem volt nagy nyomás ezeken az országokon, talán Katar volt az egyetlen kivétel, amelyet presszionáltak, de ezen kívül nem igazán láttam azt, hogy a, na, a, köz, a közvélemény presszionálta volna ezeket az országokat. Az, ezeknek az országoknak fel kell ismerniük, hogy ők is felelősek a sajtószabadság és az emberi jogi szempontból. És természetesen fontos az nekik, hogy a sajtó munkatársait beengedjék. Szeretnék valamit tisztázni. Hogyha van 2014-ben, májusban, Dohában, Katarban egy nagy sajtótájékoztató, és ott azt mondják, hogy a kafalában a, a munkavállalók jogai, jogrendszerét megreformáljuk, akkor ez óriási port kavar majd. Így is tettünk, ezt mondtuk, és egy évvel később el, ellátogattunk megint oda. Ezt azért mondom el, mert a német és az angol sajtó is tett így, de azok, azokban a, azoknál a helyszíneken kevesebb volt a probléma, mint nálunk, de mi azt mondtuk 2015-ben, hogy hoppá, egy évvel ezelőtt valamit megígértetek. És folyamatosan, heteken keresztül kértük őket, hogy forgathassunk, sehonnan nem kaptunk választ. És erre azt mondtuk, hogy önök, hogy önök most azt mondják, hogy nem, nem jöhetnek újságírók? Azért, mert úgy gondolják, hogy ha nem válaszolnak az e-mailre, akkor nem fogunk jönni. Persze, hogy jövünk. Mindennek ellenére. Tehát a médiának is van egy óriási felelősség, és tudom, hogy a médiapiacon ezzel kapcsolatban vannak óriási problémák, ugye egy olyan tévécsatornánál dolgozom, jó magam is, ahol nagyon sokat investálnak ezekbe a témákba, és ezt nem engedheti meg magának számos más média a világban, de azt gondolom, hogy sok olyan újságíró, aki sportújságírónak tekinti magát, inkább sportrajongókról van szó gyakran, mint sem politikai újságíróktól, politikai újságírókról, akik sporttal is foglalkoznak, de mégiscsak van egy felelősségünk, nekünk követnünk kell ezeket a témákat, tehát ez egy nagyon fontos feladat, de nagyon fontos, hogy jelentsünk pontosan ezekről az eseményekről, és nagyon fontos az is, hogy ezek az országok esélyt adjanak arról, hogy jelentsünk egyáltalán, hogy végezzük a munkánkat. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mr. Bauer. Köszönöm szépen, Bauer úr. Most pedig megadom a szót Michel Lidi asszonynak, aki a FIFA-ban a Public Affairs felelőse. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Education Committee, Madam Elnök asszony, a DROA alvizottság elnöke, köszönöm szépen a FIFA meghívást és köszönjük azt is, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vehetünk ebben a vitában, és beszámolhatunk arról, hogy a FIFA-nak mi a véleménye arról, hogy a sport és az emberi jogok hogyan kötődnek össze, és a fő sportesemények szervezői hogyan terjedhetik az emberi jogok tiszteletét, például a díjak odaítélésénél és általában véve. Számunkra nagyon fontos, hogy részt vegyünk ebben a vitában, ezt már megtettük a múltban is. Teljes mértékben elköteleztük magunkat, hogy a politikai intézményekkel, civil szervezetekkel, kutatóközpontokkal, kormányokkal, polgári társadalommal tartsuk a kapcsolatot, hiszen szükségünk van a visszajelzésükre. Persze vannak területek, amelyeket eredményeket lehet feljavítani, vagy részletesebben át lehet tekinteni, de nyilvánvalóan, hogy általában a sporthoz és a sporteseményekhez nagyon sok pozitív esemény is kapcsolódik. Erre is koncentrálnunk kell. Nagyon sok minden felvetődött már és elhangzott, de én is szeretnék felvetni néhány dolgot, mert tudom, hogy kevés időm van, rövidre fogom majd. De talán specifikusabb témákra is kitérhetünk majd a kérdés-válasz körben. Most úgy gondolom, hogy jó lenne egy kis kontextusba helyezni a FIFA-nak a legfőbb eseményét, a foci világbajnokságot. Szeretnék rámutatni, hogy hogyan működik a vendéglátó ország kiválasztása. Hogy mi hogyan vesszük figyelembe az emberi jogokat, mert vannak már erre vonatkozó irányelveink. Természetesen a fenntarthatósági stratégiánk is nagyon fontos, erre nagyon büszkék vagyunk, mint szervezet, úgyhogy szeretnék áttekintést adni arról, hogy mi lesz a megközelítésünk, és most milyen munkát végzünk a FIFA-nál, a világkupán hogyan tartatjuk be az emberi jogokat. A kiválasztási folyamatot illetően a FIFA az elmúlt két-három évben nagy átalakuláson ment át, ezt elmondhatjuk. Nagyon sok irányítási reformot megvalósítottunk. A good governance, az új és jó irányítás megvalósítása nagyon fontos számunkra. Ez volt a mi célunk is, és a fő cél, amit próbálunk elérni, hogy minden területen, az etika területén, a jogszabályok területén, az alapszabály területén, a betartatás ellenőrzés területén, és általában véve figyelembe vegyük azt, hogy a, az átláthatóságot biztosítsuk, és hogy az ellenőrzés fair legyen és hatékony. Aztán ennek megfelelően a kiválasztási folyamatot is átvizsgáltuk, és itt is nyíltabb és igazságosabb folyamatot szerettünk volna megvalósítani, tanultunk a múlt hibáiból, és szeretnénk a múltbeli hibákat elkerülni, és azokat kijavítani. Az egyik fő változtatás az, az, hogy melyik testület döntse el a vendéglátó országot. A kongresszusunk, és nem a végrehajtó bizottság teszi ezt meg. És nyílt szavazással tesszük ezt meg. És végül a szavazás eredményét nyilvánossá tesszük a FIFA alapszabályának 80-as cikkének megfelelően. Azt illetően, hogy hogyan döntöttük el, hogy ki legyen a vendéglátó ország. Ami az emberi jogokat illeti. Nyilván a mai vitának ez a központja. A mi megközelítésünk nem kizárási kritériumként jeleníti meg büntetésként ezt, és a jövőben sem szeretnénk ezt, hogy egy ország emberi jogi helyzete vagy mutatói megakadályozhassák a részvételt és vendéglátást. Mi gondoljuk, hogy ez ellenében megy annak, amiről a sport szól, és igazából pont az ellenkező eredményt érni el, mint amit szeretnénk. Tehát a megközelítés az kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, figyelembe kell venni a sportszövetkezeteknek a kapacitását. Itt szuverén országokról van szó, melyekre ugyanúgy vonatkozik a nemzetközi jog, mint ránk. Tehát a kérdés az, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy lehetővé tegyük azt, hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat a vendéglátó országokban. A FIFA-t illetően igaz az, hogy nincs egy hatástanulmányunk az emberi jogok betartatását illetően, de ez egy olyan irány, amit szeretnénk felkarolni a jövőben. Aztán a 2022-es játékokat illetően voltak olyan kitételek, hogy a pályázóktól kértük, hogy biztosítsák, hogy nem adnak teret a rasszizmusnak, a diszkriminációnak. És kértünk olyan támogató dokumentumokat a FIFA részéről, illetve adtunk át, amelyek garantálják az emberi méltóságot, a társadalmi elkötelezettséget és az etoszát a versenynek csak hogy röviden említsek néhányat a kitételek közül. A fenntarthatósági stratégiánk is nagyon fontos. Méghozzá azért, mert a nemzeti normákat követjük a fenntartható irányításra és a szociális felelősségre, és a fenntarthatóságot mindig szem előtt tartjuk. Két hónappal ezelőtt a fenntarthatósági stratégiát alkalmaztuk Brazíliára, egy globális jelentéstevő kötelezettséget vezettünk be, és nagyon érdekes információkat kaptunk arról, hogy a konkrét lépéseket hogyan valósították meg ennek megfelelően, ami a jövőt illeti. Ahogy már említettem, a 2026-os játékokat illetően úgy döntöttünk, hogy már 2015-ben beindítjuk a pályázatot, amelynek eh, az a cél, hogy 2017-ben már odaítéljük eh, valakinek a pályázat nyereséget, nyilvánvalóan a személy olyan országnak, aki megfelel a kitételeknek. Egyébként ezt a szándékot a főtitkárunk és az elnökünk 2011-ben bejelentették, és azt mondták, hogy a FIFA-nak prioritásként szerepel majd a demokrácia és az emberi jogok figyelembevétel, amikor odaítélik a világkupát, és hát ezt most meg is valósítjuk. Megpróbálunk egy olyan megközelítést megvalósítani, ami kiegyensúlyozott, figyelembe veszi a nemzetközi specialista szervezetek szakértők véleményét, a civil szervezetek véleményét, kormányok és közhatóságok értékeléseit. Ez egy nagyon összetett téma. Nincs könnyű megoldás egyetlen sportszövetség számára sem, de úgy gondolom, hogy amikor hivatalosan is beindul a pályázat, akkor önöket is pozitívan meg fogja lepni, hogy milyen megközelítést alkalmaz a FIFE, és hogy bizonyos területekben milyen messze menő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az emberi jogoknak a tiszteletben tartását és a meg komolyan veszük. Köszönöm. Thank you very much. Eh, ahora voy a la palabra a... És most pedig már Trézen következik, és remélem, hogy jól mondtam ki a nevét, Mark Tyson következik. aki az IOK Exekutív Bizottságának képviselője. Köszönöm, hogy itt van. Először is szeretném megköszönni az elnökségnek és az Emberi Jogi Szakbizottságnak és a Kulturális és Nevelési Szakbizottság elnökének ezt a meghívást, meghívást tisztelt parlamenti képviselő, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek, minden résztvevőnek. Köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és nem csak arról van szó, hogy passzívan részt vehetek ezen az ülésen, hanem aktívan is felszólalhatok, ennek nagyon örülök, és politikusként sporteseményekben is aktívan részt veszek, és Zsanett Kocsicsán is alelnök asszony is itt található, illetve az Európai Olimpiai Bizottság részéről Michel Asper is, aki szintén fel fog szólalni, nagy örömmel veszük a kérdéseket munkatársaimmal, ők is részt vettek a munkában. Az ő szemű, személy, az ő nevükben is szeretném megköszönni ezt a megtisztelő meghívást. Néhány alapelvet szeretnék eh, kihangsúlyozni, amelyre nagyon fontos utalni ebben az eszmecserében. Nagy figyelemmel eh, hallgattam meg az eddigi panelbeli felszólalásokat, és az előttem szólókhoz hasonlóan én is szeretnék néhány általános megjegyzést tenni az alapelvek és az alapértékek eh, tekintetében tíz évvel ezelőtt még nem beszéltünk valóban, ezekről a sport relációjú alapelvekről az emberi jogok kérdésében, vagyis a sport sokkal jobban a figyelem középpontjába került. Itt valóban volt egy nagyon fontos elmozdulás, ezt valóban láttuk, és ma a mm, magas szinten is elismerik a politikusok és a vezetők azt, hogy a sport rendkívül fontos részét képezi a társadalmunk mindennapi életének, és több alkalommal meghallgathattuk már a Pekingi olimpiai játékok megrendezése kapcsán is, hogy ez nem egy izolált esemény, nagyon fontos, hogy folyamatosan hangoztassuk az üzenetünket. a korábban ENSZ főtitkárként tevékenykedő Kofi Annanra is szeretnék utalni, az ő szavaira is. Több világszintű sport eseményen is részt vett, és az elmondta azt is, hogy az olimpiai játékok ugyan olyan alapelveket képviselnek, mint az ENSZ, az emberi jogok védelméről van szó, az emberi jogok tiszteletben tartásáról. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy itt kettős üzenet van, nagyon gyakran a képmutatást látjuk a, a politika területén, a sport események kapcsán, a sport szervezés és a sportrendezmények megszervezése kapcsán látjuk azt, hogy óriási kihatásuk van ezeknek a rendezvényeknek a társadalomra, és, és egy óriási többletértéket is képviselnek ugye nagyon sokat beszélünk az emberi jogok és a diszkriminációról, és itt van egy alapvető kérdés, a szociális integráció kérdése is. A szociális integrációt egy olyan terület, amely nem csak a világban, hanem Európában is probléma itt a, a különböző nyelvek, a, a más bőrszín, a más kultúrák közötti szakadékról van szó, és itt is nagyon fontos eszköz jelent a sport, a szociális, a társadalmi integrációban is nagyon fontos szerepet kap ez, és és a diszkrimináció elleni harcban, az emberi jogok védelmében rendkívül fontos ez az eszköz. Itt én a képzésről, az oktatásról még nem is beszéltem. Nos, az emberi jogok kérdése valóban egy olyan e- elem, amelyet a sportesemények rendező szervezeteinek a jövőben figyelembe kell venniük. Itt az Európai Olimpiai Szakbizottság képviseletében vagyok jelen, de általánosságban elmondható az, hogy pozitívnak találom ezt a megközelítést, hogy az, mégpedig az, hogy pont az önök szakbizottságában vagyok jelen, hogyha a sportot a politika eszközének is használjuk, ez egy nagyon fontos út, egy új út, amire, amire el kell indulnunk. Nagyon fontos az is, hogy minden eszközöt, mindent eszköz felhasználjuk, ami rendelkezésünkre áll. Nagyon fontos, hogy a hatalmi pozícióban lévő személyek a megfelelő hozzáállást tanúsítsák. Ez egy semleges hozzáállás a sportban, de ezzel a semleges hozzáállással nem azt akarom mondani, hogy apolitikusnak kell lennünk általánosságban elmondható, hogy ezek az alapelveink, de konkrétan meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol állunk most, és milyen irányban haladunk. És egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, mint tanulságot az eddig elhazudtakból is. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk azt, hogy konkrétan hol tudunk beavatkozni ezt a, az egész kérdést a 2020-as agendába is bele kell építenünk, illetve az olimpiai karta hatos cikkét is figyelembe kell vennünk. Itt a nagy jelentőségű, nagy horderejű események megszervezéséről van szó, nem csak az olimpiai játékok megszervezéséről. Nagyon fontos az, hogy a diszkrimináció ellen valóban felemeljük a, a szavunkat, és teljes mértékben egyetértek Vorden asszonynal, aki az arab országokban, illetve Iránban is a nők diszkriminációjáról beszélt. Itt is a hatalmunkban álló eszközöket arra kell használnunk, hogy ezt a helyzetet, egy erre a helyzetet kihatással legyünk, és szeretném elmondani, hogy Jacques Rove elnök konkrétan tárgyalt az, az olimpiai játékok titkárságával Szaúd-Arábiában ezzel kapcsolatban, és a londoni játékok kapcsán tárgyaltak a nők kérdésében. Nagyon apró előrelépés történt, de mégiscsak szeretném kihangsúlyozni, hogy itt van, vannak törekvések, és ma sok szó esett a diszkriminációról, a kötelezettséget kell tennünk, a, ezeket az országokat el kell köteleznünk az emberi jogok tiszteletben tartása mellett, de például a munkavállalók jogáról is szó esett, vannak alapvető szabályok, a munkakörülmények, a fizetésre vonatkozó szabályok. A nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az, hogy nekünk megvannak a munkajogi szabályaink, és nekünk természetesek ezek a szabályok. Ezeket a, intézke, ezeknek a, ez, ezt a védelmet az európai munkavállalók élvezik, de ez nem mindenhol van így. Vagyis a, erre azt a példát tudom felhozni, hogy Strasbourgban az ilóval is erről már tárgyaltunk, tehát konkrétan szeretünk volna fellépni a világban, de látnunk kell azt, hogy az apró előrelépések, csak apró előrelépések történnek. Nem feltétlenül tudunk minden télen fellépni. Természetesen ennél többet kell tennünk, tudnunk kell azt is, hogy egyéb aspektusokat is figyelembe kell venni. Például a jelölt városok tekintetében ajánlásokat teszünk, a 14-es ajánlást szeretném kiemelni, amely az olimpiai játékok szellemében egy alapvető elvet hangsúlyoz ki, az emberi jogokat, a diszkrimináció elleni fellépést és az LMBT közösség tiszteletben tartását hangsúlyozza ki ez a szöveg, és ezt a Szaudarábiával való tárgyalásokkal is kihangsúlyoztuk a szaúd arábiai vezetőségnek elmondtuk azt, hogy itt ez, ennek társadalmi szempontból van rendkívül nagy jelentősége, és ebben a, ebben a kontextusban előrelépést kell tennünk. Eznek az volt a konklúziója, hogy egy kis nyitottságot mégiscsak tapasztaltunk. A azt hiszem, hogy itt a társadalomnak van nagyon fontos felelőssége a képző, az, az oktatás területén is. Nagyon fontos az is, hogy tájékoztassuk a polgárokat is, de nem csak a fiatalokat, hanem mindenkit, aki a sportot szereti. A sportot ilyen formában tudjuk egy alapvető összetevőjévé tenni ennek a kontextusnak, azt hiszem, hogy mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk, egy szociális, egy társadalmi változást célozunk meg, annak érdekében, hogy elérjük az emberi jogok tiszteletét, és a diszkrimináció ellen fel tudjunk lépni. Ezek azok a kulcs szavak, amelyeket szeretném, volna megemlíteni. Merci beaucoup. Voy a la palabra ahora a Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor átadom a szót eh, Szara Wittmeier asszonynak, aki tudományos koordinátora a Külföldi Kapcsolatok Intézeténél. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Kosta asszony, Valenciano asszony, a sport összehozza az embereket, és a kulturális és nyelvi határokon túlmenően összehozza az embereket, és a mai nagyon fragmentált világunkban, amely kölcsönös egymásra utaltságok jellemeznek, ez egy politikai erőt is ki tud fejteni, és éppen ezért nagyon erős szerepet képvisel, és mindez a béke és a kultúra területén is rendkívül jelentős, és szeretnék utalni a különböző programjainkra, amelyek itt az Európai Parlamentben is idén tavasszal napirendre kerültek, és szeretnék különböző programokra, amely a, civil társadalom területén zajlanak utalni. Különböző potenciáljaink vannak, amelyeket ezeken a területeken aktiválhatunk, ahol a NGO-k és a sportolók részvételével is megvitathatjuk ezt a területet, és most pedig szeretnék utalni olyan területekre, amelyek a globális emberi jogokat érintik. Monika Stahl, aki a koráb, a német női válogatott korábbi edzője volt, különböző Pakisztán, Eritrea és Bahrain területén folytatott fotballprojekteket is vezet. Hatalmas eredményeket lehet egészen kevés erőfeszítéssel elérni ezeken a területeken, hiszen ez a saját felelősségvállást, az önértékelés növeli, a kölcsönös tiszteletet és a csapatszellemet. E, ezek mind-mind olyan értékek, amelyek korábban a nők szerepe, szerepének a terén ismeretlen fogalmaknak számítottak, és e, nem csak a nők szerepének e, és egyenjogúságának a támogatása terén lejátszhatnak ezek a projektek szerepet, hanem a fogyatékkal élők projekteket is támogathatják. Tehát nagyon fontos az, hogy a sportprojektek segíthetnek ahhoz, hogy az emberi jogokat támogató emberi viselkedés támogassuk. Az ember, a sport minden embert elérhet, minden korban, és az élet minden területén, segíthet abban, hogy a civil társadalomban hozzájáruljon a konfliktusok megoldásához. És a sport nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz is, hogy például válság régiókban is elérhetővé váljanak a társadalom széles rétegei. Erre jó példákat láthatunk már jelenleg is. A sport segít a civil társadalom területén is a különböző struktúrák kiépítéséhez, hiszen az embernek azt az érzést adja, hogy valami nagyobb ö, dolognak a részét képezheti, és ezáltal hozzájárulhat a tolerancia, a népek közötti megértés, és a vallás és kultúra területén is a megértés fokozásához. Segíthet abban, hogy különböző sztereotípiákat megszüntessen, és előítéleteket megtörjön. Természetesen a sportban az a kockázat is jelen van, hogy akár ez a, egy országról kialakított kép akár rosszabbodhat is. Például Brazíliában tudjuk, hogy szociális demonstrációk kerültek a különböző nemzetközi újságok címlapjaira, amikor a világbajnokság zajlott, tehát ez, ezrek vonultak utcára, hogy a magas költségekre rámutassanak, és a sport ezáltal segített abban, hogy a szociális társadalma kritikát gyakorolhassanak. Tehát gyakorlatilag ezek a sportrendezvények teret adhatnak arra, hogy például akár a politikai hatalom is kimutathassa az erejét, például Szocsiban is ezt láthattuk, de tehát éppen ezért ezek a rendezvények akár rámutathatnak a rendező országokban a szociális egyenlőtlenségekre is. Az olyan nemzetközi rendezvények, amelyek politikailag instabil országokban zajlanak, itt akár központi kérdésekre is rámutathatnak. A államok, kormányok és nemzeti szervezetek közötti együttműködést is fejlesztheti, és a nagy sportrendezvényekkel kapcsolatban, akár a nagy rendezvények idejében az adott rendező államok, akár a liberalizáció, például a piacok liberalizációja irányában is elmozdulhatnak, de nagyon sok kérdést is felvetnek, hiszen például a nemzeti nemzetközi sportszervezetek, az Európai Unió is felelős azért, hogy a sport globális területén az emberi jogok tiszteletben tartásra kerüljenek. És éppen ezért nagyon fontos, hogy az ilyen hatalmas rendezvények során ezek a jogok betartásra kerüljenek. Vannak döntő kérdések, amelyek az etikai alapelveket tiszteletben tartását tűzik ki napirendjükre, és az EU etikai iránymutatása nélkül akár az Európai Unió szavahihetőségét, politikának szavahihetőségét is veszélyeztethetik, és tudjuk azt, hogy a hatalmas média figyelem nagyon sok adott társadalmi problémát is felszínre hozhat, és tudjuk azt, hogy például a világbajnokság idején Brazíliában pozitív image változás is lezajlott a, a különböző tár, demonstrációk ellenére, mégis ennek pozitív kihatása is lehet az adott rendező ország életére és tudjuk azt, hogy nem minden egyes esetben jár pozitív mérleggel pénzügyi szempontból ez egy ilyen nagy rendezvény, gyakran csak az adott ország imidzsére gyakorol pozitív hatást. Például India esetében láthatjuk azt, hogy egy nagy rendezvény inkább csak az ország imidzsére fejtett ki pozitív hatást, Éppen ezért nagyon fontos az, hogy fenntartható struktúrákat kell kialakítani, és erre ügyelni kell, az emberi jogok betartását is figyelembe kell venni a helyszín megítélés során. Például a, tudjuk, hogy Kína, Kazasztán és Azerbajdzsán a 2022-es olimpiai játékok megrendelésével kapcsolatban, de nagy mértékben kapcsolatba kerültek ezzel a témakörrel, amely az érdeklődés középpontjába került, és tudjuk azt, hogy ez a kultúrpolitika területén is rendkívül releváns kérdéseket érinthet. Tudjuk, hogy a demokrácia támogatása, az emancipáció, a kisebbségek integrációja terén nagyban hozzájárulhat a konfliktusok csökkentéséhez. És ebben az összefüggésben nem mindig kerül annyira a média középpontjába. Tudjuk, hogy ez a sport hidat verhet államok között, kooperációkat és bizalmat is segíthet. Orhán Pamuk tól vett idézettel szeretném zárni soraimat, Soccer is faster than words. A foci gyorsabb, mint a szavak. Muy bueno. Ahora voy a dar la palabra a nuestro colega Mark Tarabella. Rendben, most pedig Mark Tarabella kolléga kap szót, aki az INTA csoport társelnöke, és ezután más képviselők is szót kapnak, és akkor megkezdjük az eszmecserét. Nagyon sokan kívánnak hozzászólni, Tarabella úr, parancsoljon. Bonjour, Madame la Présidente. Et... Jó reggelt kívánok, elnök asszony. És itt a Santiago Fiszasz kollégámmal közösen vezetett sportszakbizottság alelnökeként vagyok jelen. Először is köszönöm az Emberi Jogi Szakbizottságnak és a Kulturális Szakbizottságnak ezt a konferenciát, hiszen nagyon fontos, hogy a sportvilágában is tiszteletben tartsuk az emberi jogokat. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament is bevonódjon ezekbe a témákba, és első alkalommal van az Európai Bizottságban is egy olyan biztos, akinek a portfóliója konkrétan a sport. Több éves folyamat eredménye ez rengeteg ember van Európában, aki rendszeresen sportol, e, ezért nagyon fontos, hogy az európai intézményekben, az európai parlamentben is foglalkozunk ezzel. Több mint 70 képviselő szakosodott ez erre. A nők aránya is nagyon e, örvendetesen magas e, a képviselők között Nos, nagyon fontos, hogy szakértőkként is beszéljünk erről a témáról. És görög kollégámmal vagyok itt jelen, illetve Bogdán Bent a bolgár kollégámmal, aki a, e, ez, ennek az alcsoportnak a részét képezi, és sportteljesítményeik is bizonyítják, hogy ők is szakértő szinten hozzá tudnak ehhez szólni. Nagyon fontos, hogy a sport pozitív aspektusait kihangsúlyozzuk az, ese, az egészségre és a társadalmi vetületét is, hiszen a társadalom minden szegmenséhez eljuthat ez a tevékenység, és a társadalmi egyenlőtlenségek ellenébe is hathat, és a gazdasági, üzleti szektorban is nagyon fontos ez. 2014-ben több mint 140 milliárd dollárról beszélünk a, az egyes nagyobb rendezvények bevételei területén, és a reklám területén, vagyis ennek a, ennek a, tehát a sportnak nagyon sok aspektusa van, és ennek az alcsoportnak, aminek képviseletében itt megjelenek, ez, mi ezekkel az aspektusokkal foglalkozunk, a szövetségekkel is tárgyalunk, és a sporttal foglalkozó biztosunk, Navracsics Tibor is aktívan részt vesz ezeken az eseményeken, és a nagy események szervezése kapcsán is tárgya az érintett felekkel, vagyis nagyban hozzájárul az európai eszmecseréhez ez a munkafolyamat is, és ez a rendezvény is ehhez járul hozzá, illetve ez a szakbizottság ülés is. Ugye a az, hogy arról is beszélünk, hogy milyen balesetek történnek, illetve hogy a munkavállalóknak mennyire nem tartják be a jogait ezeken az építkezéseken, ez is már egy nagyon fontos előrelépés. A mi alcsoportunk is foglalkozik ezekkel a különböző aspektusokkal. Mint említettem, majdnem 200 millió európai polgár napi szinten is sportol, nagyon fontos tehát, hogy mi intézményes szinten is foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm szépen. Most pedig Venta úrnak adom meg a szót, aki a Kulturális Szakbizottság tagjaként van jelen. És a sport inter kulturális csoportnak is az elnöke. Köszönöm szépen lehetőségem volt arra, hogy nagyon sok sportszövetség által szervezett sporteseményre ellátogassak, például jártam a világkupán és az olimpián is. Úgyhogy köszönetet szeretnék mondani minden egyes hozzászólónak ezért az információért, de nem ö, tudom teljes mértékben elfogadni. Lenne néhány kérdésem Először is körülbelül az EU GDP-ből kb. 3,7%-ot fordítunk a sportra. Aztán ma fölvetődött a nemek egyenlősége, a diszkrimináció kérdése. Az én, te, az én véleményem például az, hogy be lehetne vonni azokat, akik atlétából edzővé váltak. Ők milyen szerepet vállalnak az ez elleni harcban? Aztán úgy tűnik, hogy nemzetek adnak helyet a sporteseményeknek az önök beszámolója alapján. De tudjuk, hogy a FIFA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság összefogja ezeket a nemzetközi, nemzeti szervezeteket. élhetnének ezzel a hatalmukkal, és kötelezővé tehetnének bizonyos szabályokat a nemzeti tagok számára, és rávehetik őket arra, hogy a nemzeti joganyagukból azokat a jogszabályokat, amelyek ellentétesek a nemzetközi szabályokat, kiiktassák. Tehát az olyan szervezetek, amelyek a világkupát meg az olimpiát megszervezik, tehetnének többet is. Milyen kritériumok azok, milyen kitételek az emberi jogok védelme területén, amelyeknek meg kell felelnie pontosan egy, egy vendéglátó országnak. Kicsit megdöbbentett engem, amit a FIFA képviselője mondott, Jól értettem, azt mondta, hogy a fejlődési indexe az országnak a fő kritérium a kiválasztásra. Nem tudom. De szeretnék köszönetet mondani Igazából németül folytatom, arra szeretnék rákérdezni. Nagyon jó információkat kapunk az újságíróktól, akik függetlenek tudnak lenni, bemutathatnák a sport másik oldalát is. Itt is nagyon sok barátja van a sportnak, nagyon sokkonkat aggasztanak ezek a hírek, és hál' Isten sokan ember van, mint önök is ma, akik erről jelentést tesznek. Köszönöm, Panceli úr! Grazie, Presidente. Cercherò di... Köszönöm szépen, elnök asszony, és igyekszem nagyon nyíltan fogalmazni, és néhány választ adni itt egy-két megfontolásra. Tehát, hogy miért is olyan nehéz az emberi jogok kérdésének a kérdése a sport területén? Három dolog is van. Az első, hogy a politika úgy döntött, hogy visszavonul erről a területről, és csak külső megfigyelőként figyelni ezt a területet. A másik pedig a sportszervezek állítólagos autonómiája, ami már autarkiába vezetett az elmúlt években. És gyakorlatilag nagyon sok korrupció és botrány ról hallhattunk az elmúlt időszakban, ami az emberi jogokat és nemzetközi, nemzetközi jogokat is sértette. Tehát azt láthattuk, hogy a sport egyre inkább egy valamiféle lelki Eh, agymosáshoz vezet autokratikus rezsimekben, tehát eh, a FIFA és az EOC területén is ez megfigyelhető, ez a jelenség. A második ok az pedig a következő, hogy túl sok pénz folyik ide erre a területre, és ez pedig azt eredményezi, hogy a sport pozitív tartalmai már háttérbe szorulnak, és eh, és az IOC e június 23-i állásfoglalását, ez gyakorlatilag ez elárulja, ez a, tehát ez egy árulás ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag a közvélemény sem lát tisztán a sport területével kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag hogyan is tudnánk reagálni ezekkel a jelenségekkel szemben? Az a véleményem, hogy mivel a sportnak van politikai dimenziója, ezért igenis jogi eszközökkel is cselekedni kell ezen a területen, és gondoskodni kell arról, hogy ezek a jelen pillanatban ezek az ilyen elfajzott viszonyok, ezek ne folytatódhassanak, hanem az emberi jogok igenis érvényesülhessenek. Van egy második feltevésem is ezzel kapcsolatban, hipotézisem, hogy a a sportnak a pozitív szempontjait kell inkább a középpontba tolni, mert nagyon fontos lenne, hogy tudatosítási kezdeményezést kellene indítani, hogy a sport és az emberi jogok hiánya igenis összefügg egymással, tehát nem lehet a kettőtől elvonatkoztatni. És a külpolitikával is van összefüggés. 72-ben Nixon és Mao Zedong találkoztak, és mégpedig egy Japánban egy pingpong világbajnokságon, és ez egyébként nagyon fontos volt annak idején a nagy, ennek a két nagy államnak az életében, hogy ez így történhetett. Köszönöm szépen, és Szakorájkis kollégának adom meg a szót, aki szintén sportoló. Örüljük, hogy egy aktív sportolót is meghallgathatunk ebben az összefüggésben, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Mi csapatban dolgozunk. Két ember vezeti, Tarabella és Fissas urak. Úgyhogy először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akit majd meghívtunk. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk, olyan dolgokat, amik hát nem, nem mondanám, hogy furcsák voltak, de azért nem vártuk azt, hogy ilyen nagy problémákat hallunk. Nem akarok sok mindent elmondani. Igazából szeretném nagyon elolvasni a FIFA-nak a jelentését. Azt mondta, hogy pozitívan meg fogunk lepődni. Hát igen, minnyáján azt várjuk, hogy meghallgassuk, hogy mi a FIFA álláspontja. Én kiskoromtól fogva atlétizálok, és mindig azt gondoltam, hogy az emberi élet a legfontosabb. Nagyon sokan sokszor halljuk, hogy ennyi meg annyi haláleset következik be az építkezések során. Hát az emberi élet kell, hogy a legfontosabb legyen. Ez az alapvető fontosságú a futballban, és köszönöm szépen. Grazie. Eh, la collega... Köszönöm szépen, Lokpiller kolléga következik, tessék. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, köszönöm a referenseknek is. Három pont. Az egyik a megrendezés jogára vonatkozó kiadási eh, folyamat, Katár, és utána a parlament vonatkozásában. Szerintem nagyon fontos az, hogy a megrendezési jog kiadásra vonatkozó folyamat során igenis emberjogi e, javulást kell megkövetelni, akár Katár esetében is, és, ez, e, e, és a, aki német részről foglalkozott ezzel a kérdéssel, azok szempontjából is ez egy elvárás, és a FIFA-val kapcsolatban is. Tehát műszaki és gazdasági elemek szempontjából egészen pontos elemzéseket végeznek, tehát hogy milyen vasúti hálózat, milyen infrastruktúrál rendelkezése, stb. stb. Én azt javasolnám, hogy világosan kellene pontrendszer alapján az emberjogi standardokat értékelni ilyen esetekben. Ilyenkor például lehetne a szabad sajtóindexet, az emberjogi indexet, vagy olyan um, szervezetek, mint a Human Rights Watch, vagy az Amnesty International, stb. által mért értékek alapján objektíven lehetne mérni azt, hogy ezekkel az emberjogi helyzettel mi a helyzet az adott országban, és egy pontszámot lehetne ez alapján kidolgozni, és utána ezt is figyelembe venni a kiadás során. Én azt szeretném megtudni, hogy ez ilyen precíz módon önök végrehajtják-e. Messialidi asszony a FIFA részéről elmondta, hogy a konkrét emberjogi helyzet egy adott országban, ez egy teljesen racionális kiinduló pont, és nem pedig valamiféle általános etikai standardokat vennék itt figyelembe, figyelembe, amiket nehéz megfogni. A másik pedig, hogy egy impact assessmenthez mit szólnának, hogyha egész egyszerűen elvégeznék azt a hatástanulmányt, hogy hogyan hat ki az az adott rendezvénynek a megrendelése, mondjuk Katárban, mint ahogy például áprilisban olvashattuk a médiában, hogy Azerbajdzsában már most a játékok alatt és előtt is már törvényeket hoztak, vagy jogszabályokat arra, hogy hogyan korlátozzák majd a sajtó munkáját. Másrészt pedig egy kicsit talán még szélesebb körben közelíteném meg a kérdést. Például Wittmeier asszony említette, hogy Brazíliában a sportegyesületek is bele, végig azt, hogy egy ilyen nagy esemény, nek a helyi lakosság javát is szolgálnia kell, és nem pedig elsősorban a nagy koncernek javát, akik persze Brazíliában Adidas és Nestlé tulajdonképpen nem is fizetnek adót, adómentesek, és gyakorlatilag a adott nemzet javát olyan nagy mértékben nem szolgálja. Ezt önök hogyan értékelik? Ez engem érdekelne. Katárban múlt év áprilisában jelen volt egy parlamenti delegáció, hogy megtudjuk, hogy a helyzet konkrétan hogy áll, és ezt a FIFA képviselőjéhez intézem ezt a kérdést, hogy a FIFA képviselője is múlt évben itt volt, Láter és Zanziger urak képviseletében, akik itt elmondták, konkrétan utána néztem, hogy Katárban a helyzet az, hogy az idő egyre jobban szorít, és ez emiatt a FIFA-nak igenis tennie kell annak érdekében, hogy Katárban az emberjogi helyzet javuljon. A PIPER jelentés is már benyújtásra került időközben, a külügyminiszterek, belügyminiszterek, munkaügyi miniszterek Katárban múlt év áprilisában minnyáján elmondták, hogy a munkajog területén alapvető változásokból nagyon kevés került megvalósításra, és ezért alapvető kérdésem a FIFA-val szemben, hogy ha, me, ha ígéreteket tett például a kamfala rendszer megszüntetésére, és mégsem történik alapvetően semmi ezen a területen, akkor ezt hogyan kívánják kezelni, hogy az emberjogi helyzet egyáltalán nem változik. Tehát vannak korrupciós gyanúk, is, Katár és Oroszország vonatkozásában, tehát akkor kérdezném, hogy a Garcia jelentés teljes körűen nyilvánosságra kívánják-e hozni, hiszen ez nagyon fontos szerep lenne, akár itt a parlament részéről is, Hallottuk, hogy az idő nagyon szorít már a bakúi játékok vonatkozásában is. Warden asszony buzdított arra, hogy főként a bakúi témát kellene nagyban napirendre tenni, és hogy a parlamentnek is világosan jelzést kellene adni arra vonatkozóan, hogy a plénum előtt májusban akár az emberjogi eh, mizériára Baku vonatkozásában fel kellene hívni a figyelmet, és hogy ez nagyon sokat segíthetne. És most itt a két elnökre nézek. Én azt gondolom, hogy itt a parlamentben sosem volt még olyan állásfoglalás, amit kiadtunk volna, ami sport és emberjogi vonatkozású lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy mint az ENSZ 2013-as közgyűlésén a nők kirekesztésével kapcsolatban például kiadtak egy állásfoglalásról, ami hasonlót én is el tudnék képzelni. Én nem vagyok egyébként nagy sportoló, egyáltalán nem, de éppen ezért az inter grupot is kérdezem, hogy esetlegesen ott vannak sikeres sportolók is, hogy talán az INTA csoport munkája keretében valamiféle szigorúbb emberjogi uh, policy tudnánk támogatni, hogy ez a kérdés ez ne szenvedjen hiányt. Köszönöm szépen Lókpiller asszonynak, és Smaker úr következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni. Köszönöm szépen! Ismét köszönöm a vendégeinknek ezeket a szólásokat. nagyon érdekes volt ez az eszmecsek. Nos, egyetértek az előttem szólókkal a kulcsszavak tekintetében. Számos olyan sportesemény láttunk a múltban, ahol az emberi jogokat lábbal tiporták, például az olimpiai játékokra, vagy a futball világ kupára gondolok, de az afrikai kupára is, a fehér oroszországi jéghoki bajnokságra, a Formula 1 és 2 rendezvényekre. Hivatalos újságíróként dolgoztam tíz évvel ezelőttig nagyon ismert tévécsatornáknak tudósítottam, és Tapasztalatból tudom, hogy a sporteseményt megelőzően a média nagyon gyakran tudósít az emberi jogok kérdéséről, de amikor már elkezdődik a rendezvény, akkor ezzel már kevesebbet foglalkoznak. Ez nagyon világosan megfigyelhettük a tavalyi világkupán is, a fotball, a labdarúgó világkupán nagyon komoly nacionalizmus és nagyon komoly nacionalizmus a kapcsolatos kihágások tanúi lehettünk. Nagyon fontos azonban, hogy a média valóban konkrétan minden eseményről tudósítsuk. Nem az a cél, hogy ünneprontóak legyünk, hogy elrontsuk valakinek az örömét, de azt látjuk, hogy a stadionon kívüli eseményekről a média nem feltétlenül tudósít, és nem is teszi ezt szívesen a színfalak mögüli eseményekről. Tudatos döntésből kifolyólag nagyon sokszor nem tudósítanak a médiák. A felelősségük tehát óriási ebben, nekünk is óriási a felelősségünk sajtómunkásokként, a társadalom felé ennek meg kell felelnünk, és az előző felszólalók is utaltak erre, vannak kezdeményezések, Lunacek asszony is szervezett meghallgatás, például jövő héten is lesz egy ezzel kapcsolatos konferencia a parlamentben, megint csak a bakúi eseményeket előkészítendő, az olimpiai játékokat előkészítendő. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság minden egyes vendéglátó országot egy szerződés aláírására kötelezi, amely szerint betartják az emberi jogokat, de a FIFA-nak is ugyanezt kellene tennie. Őszintén fogok szólni. Meg vagyok lepve, és eléggé csalódott is vagyok a FIFA képviselő felszólalása hallatán. Néhány üres fázist hallottuk csak tőle, de szó szerint ő is bevallotta, hogy emberi jogi aspektusokkal nem foglalkoznak, és ez sokkoló hatású volt rám. Nagyon fontos, hogy pragmatikusan járjunk el, ez igaz. Ugye itt szuverén államokról van szó, valóban szuverén államokkal tárgyalunk, ez igaz, és ezek gyakran autoriter államok, ez is igaz, de az emberi jogok univerzálisak egyetemes jellegűek az emberi jogok, nem döntéskérdése, hogy ezeket tiszteletben tartjuk-e, vagy sem. Itt a szomszédos országokról is beszélünk, akik nagyon komolyan kihasználják a sportesemények megrendezését arra, hogy a saját státuszukat emeljék, erőfitoktatásra használják ezeket a sportrendezvényeket. Ezt is tudnunk kell nincs megfelelő hatalmunk, a hatalmunk korlátos, de a megfelelő kezdeményezéseket meg lehet tenni. Ösztönözni lehet az embereket. És ö, jobb lenne valóban, hogyha most ö, vizsgálnák felül a, a proceduális szabályokat. Ugye elhangzott ez, de 2026 nagyon késő már, konkrétan szeretném meghallani a hőtől, hogy mit ért az alatt, hogy felülvizsgálat, felülvizsgálják a szabályokat. Vannak még egyéb kérdéseim is konkrétan. Először is. Hogyan tudunk mi parlamenti képviselőként presszionálni hogyan lehet az Európai Uniós tagállamoknak nyomást gyakorolni ezekre a nemzetközi szervezetekre, hogy valóban végre felkerüljön a térképre az emberi jogok kérdése a döntés megelőzően és a rendezvény szervezéséről történő döntés után is. Aztán a bolykottok kérdése. Harmadik országok és az Európai Uniós tagállamok a bolykottot eszköznek tekinthetik-e azokban az országokban meg bolykotálhatják a részvételüket, ahol az emberi jogokat lából tiporják, és ennek milyen kihatása lehet e, ezeknek a bolykottoknak az adott országra. És most egy sürgő, sürgető kérdés, Bakú. Ma ez már elhangzott, hogy az azeri hatóságok nak ugye látjuk a hozzáállását, nincsenek kétségeink a felül, hogy milyen irányba tart ez. Egyszerűen nem engedik be a kritikus újságírókat az országba, és hogyha mégis bejutnak ezek az országból újságírók, akkor kidobják őket, hogyha valamilyen kritikus írást közé tesznek. Nem tudom, hogy az önök, önöknek mi a terve, hogy ez ellen hogyan lépjenek, hogyan lépnek föl. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon értékelem, hogy egy ilyen őszinte hangnemben beszélhetünk erről a nagyon érzékeny kérdésről, és el kell mondanom, hogy a liberális és demokrata szövetség álláspontja folyamatos. Nem lehet az emberi jogok aspektusát figyelmen kívül hagyni, hagyni a sportrendezmények megszervezésénél. Ez egy nagyon érzékeny nagyon fontos dimenzió. A sport valóban egyetemes nyelv, a civil társadalmak országainkban világszerte egyetértenek abban, hogy a sportot sokkal jobban értik az emberek, mint a politikusok, tehát itt mi a vesztő oldalon állunk. Több dolgot szeretnék kiemelni. Először is az emberi jogi szervezetek kérdése van-e arra vonatkozóan bizonyítékuk, vagy valamilyen tényszerű információjuk? Ugye van egy előkészületi szakasz, egy bármilyen sportesemény szervezése kapcsán egy harmadik országban. És a nemzetközi szervezetek ugye megnézik, megszemlélik a helyszíneket a vendéglátó országban, vagy a szervező országban. Van-e olyan információjuk, hogy ezek a delegációk emberi jogi szervezetekkel is egyeztetnek-e, vagy független szakértőkkel, újságírókkal, akik ezekben az országokban élnek, és komoly információkkal rendelkeznek a tekintetben, hogy az adott helyzet esetleg több, mint kritikus vagy érzékeny. Aztán, amikor már a rendezvény folyamatában van, a második kérdésem. Van-e valamilyen hatékony kapcsolattartás az emberi jogi szervezetekkel és a szervezőkkel? amelynek az lenne a feladata, ugye, hogy ö, transzparens legyen az egész, átlátható legyen az egész rendezvény. A harmadik dolog. Tudjuk azt, hogy mindannyiunknak be kell tartani a szabályokat, de ki rögzíti, ki mondja meg, hogy mi a szabály? Ki rögzíti az alapelveket és a a követendő szabályokat, amelyeket a szervezőknek, a sportolóknak és mindenkinek be kell tartania. Az, az olimpiai szakbizottsághoz és a FIFA-hoz intézem a kérdésemet. Emlékeznek-e bármilyen olyan esetre, amikor az önök szervezetét szervezeten negatív álláspontot alakított ki, és negatív ajánlást tett egy bizonyos országban, ország kapcsán, vagy ahol azt mondták, hogy felmerül a gyanú, hogy az emberi jogokat ezekben az országokban nem a megfelelő sztenderdek, elvárások szerint kezelik, amely szerint a normális világ él. Végül pedig, elnök asszony, itt valami gyakorlati irányba kellene terelni ezt az egész tevékenységet. Az illetékes hatóságokat, amelyek az éves emberi jogi jelentést készítik, talán őket kellene megkérni arra, hogy különös hangsúlyt fektessenek erre a mai szóban forgó témánkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lunacek asszony, parancsoljon. Először is én is köszönöm a két szakbizottságnak és minden részvevőnek, hogy megjelentek ezen az eszmecserén, hiszen ez egy lényeges téma, és először is a Baku eseményekre koncentrálnék, de még mielőtt ezt teszem, Miszáldi asszony és Tyson úr is feltett egy kérdést a FIFA-tól és az Olimpiai Szakbizottság részéről. Mind a ketten azt a benyomást keltett, érezték bennem, hogy jó az, amit teszünk, de az volt a benyomásom, hogy a saját szervezetükön belül is próbálnak változtatni, de leginkább azt magyarázták meg, hogy miért nem tudnak többet tenni, és milyen problémákkal szembesülnek. Miért nem tudják, miért nem arról beszélnek, hogy mit tehetnek? Miért arról beszélnek, hogy mit nem tehetnek? ezekben a rendezvény szervező országokban. Inkább ezt várnám el önöktől, hogy erről beszéljenek, hiszen tudjuk azt, sokszor halljuk azt, hogy a sport nem politikai jellegű dolog. Nos, nagyon sajnálom, hogy a nagy sportesemények, a kisebbek is, és nagyon sok sporttal foglalkozó szervezet is, igenis politikus, van politika kihatása az egész tevékenységüknek, meg ezeknek az eseményeknek. Vagyis amikor ön azt mondja, Misszalidi asszony, hogy szuverén államokkal tárgyal, amelyeknek megvan a saját jogrendszere, hát sajnálom, a mm, külkapcsolatokban előkeztünk szerencsére ahhoz a ponthoz, ahol az emberi jogok kérdése és az állami szuverenitás már nem szent tehénként kezelendő téma, vagyis eljutottunk oda a nemzetközi folyamatokban, ahol már kriti- kritikusan, nyíltan kritizálhatunk országokat az emberi jogi kérdésekben. A saját országainkkal is tesszük ezt, meg nagyon sokszor felmer az a kérdés, hogy miért nem söprögetünk a saját portánk előtt, hát ezt is megtesszük gyakran, ez nem mindig látszik kívülről, de ezt is tesszük, de már az ENSZ-ben is és máshol is eljutottunk oda, hogy nem fogadjuk már el azt, hogy szuverén állat, államok bebörtönözik a saját állampolgáraikat olyan okokból, amelyek nem büntetőjogi jellegűek, hanem emberi jogi kérdések vannak a háttérben. Ezt nem tudjuk egyik napról a másikra megváltoztatni, ezt a jelenséget, de ez nem azt jelenti, hogy a szuverenitás az egy olyan szent glória, ami, amihez nem nyúlhatunk hozzá. Szeretném tehát megtudni önöktől, hogy mit tehetnek, milyen lehetőségük van arra, hogy érdemben változtassanak a helyzeten, különböző helyszíneken, és a sportemberek, legyenek férfiak vagy nők, hogyan, tudják politik, hogyan tudnak politikailag is megnyilvánulni. Ugye önök is tudják, hogy Szocsiban voltak női aktivisták, akik a szivárvány összes színére próbálták a körmöket kifesteni, hiszen itt a és ez is meg volt nekik tiltva, hiszen ez a leszbikus és a gay közösségekre irányította a figyelmet, és az ő jogaikra Oroszországban. Hm, hogyha ők felemelhetik a hangjukat, miért nem ösztönzik önök ezt? Ugye nagyon sokan nem akarnak fellépni, de van olyan, vannak olyanok, akik, akik hallatnak a hangjukat. Miért mondják, miért akadályozzák önök ezt meg? És még van egy rövid megjegyzésem, Denis úr tette fel a kérdést a bolykottálással kapcsolatban. Most elmondhatom azt, hogy én személy szerint nem gondolom, hogy a bolykott akár aktivistaként vagy politikusként én nem támogatom a bolykottot, inkább a sporteseményeket én arra használnám föl, hogy pozitív változásokat eredményezzek ezen az egész területen. Ha én voltam az, aki felé ezt a kérdést irányozták, akkor ez a válaszom erre. És ami pedig Bakut illeti konkrétan, én is nagy aggodalommal olvastam, hogy már most elmondják a kormány kép, képviselők Azerbajdzsánban, hogy a sajtó munkásainak a munkáját korlátozni fogják, de mm, a mm, május 12-én lesz egy több pártot be, több párt részvételével történő eszmecsere pontosan ebben a témában, ez ebben a parlamentben lesz a jövő héten, önöket is meghívom mert Egy hölgy is részt vesz ezen, aki itt most tör, törünk, körünkben is van. Rifiunus asszonyról van szó, Lea és Ari Fiunus gyermekéről köszönjük szépen, hogy körünkben van. Tavaly augusztus óta a szülei börtönben vannak, édesanyja nagyon beteg, egészségügyi ellátásra van, lenne szüksége. Tavaly Augusztus óta az emberi jogi harcosok közül többet bebörtönöztek, többször találkoztunk ö, már Bakuban is. Ő ö, nagyon ke, azon sokak egyike, akinek a szüleit bebörtönözték, ö, az Eurovíziós szonkontesztet is megemlíteném ö, Bakuban emiatt szintén hat és fél évre bebörtönöztek valakit, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság által ismert esetekről is van szó, emberi jogi aktivistákról van szó, akik tavaly egyszerűen a, a politikai, az azerbajdzsáni politikai foglyokról szerettek volna összeállítani egy listát Szeretném az Európai Olimpiai Bizottság részéről jelenlevő érintett részvevőket felszólítani arra, hogy a júniusi bakói rendezvényeket előkészítendő egyszerűen nyilvánosan szólítsák fel a hatóságokat arra Azerbajdzsánban, hogy engedjék szabadon ezeket a politikai folyókat, hogyha önök mondják ezt, akkor az önök szavának súlya lesz, ebben biztos vagyok, önöknek kell elmondani azt, hogy az emberi jogok kérdése fölött a sport sem húny szemet, és nem hallgat erről. Kérem, használják ki ezt a lehetőséget, és kérem hangsúlyozzák ki azt Bakuban, hogy embereket azért börtönöznek be Azerbajdzsában, nem azért, mert bűnözők, hanem emberi jogokért harcolnak, a, azt hiszem, hogy ha ez sikerrel jár, akkor, akkor a Baku, Baku is sikere jár, de kérem ne hagyják el ezt a termet anélkül, hogy ezzel kapcsolatban állásfoglalának nekünk. Csimul következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A nagy sportesemények témája nem először kerül itt napirendre nálunk az Emberi Jogi Albizottságban. És nagyon örülök annak, hogy ezen a közös eseményünkön a Kulturális Szakbizottsággal ezzel a témával foglalkozunk. Gyakran beszélünk a sportesemények, hát hogy hívnám, személyes aspektusairól, arról, hogy milyen munkakörülmények között dolgoznak a stadionokat építők, említették többen a katári botrányt. Ez a múltkori parlamentben egy meghallgatás témája volt, úgyhogy nem is ismétlem meg, hogy mi minden hangzott ott el. De amit el szeretnék mondani, Kuszláv Venta véleményét szeretném hangsúlyozni. Mi történik ezeken a sporteseményeken? Nagyon sok minden függ a háttérben dolgozóktól. Igazából a hivatalos propaganda mindent fehérre mos, minden szép tiszta, mindenki atlétákat küld, és a nemzeti sportszövetségek azt tettetik, hogy minden rendben van. Valóságban azonban a sportesemények után, amikor hazatérnek a sportolók, akkor teljesen más benyomásokról számolnak be, attól függően, hogy milyen országot képviseltek, milyen sporsa, sportákban versenyeztek. Ez egy kicsit um, érzékeny téma, hogy ahol maguk a sportolók sem beszélhetnek szabadon arról, hogy mit láttak, akkor olyan országokban hogyan lehetne garantálni az emberi jogokat. Aztán van még egy kérdésem, a prostitúció problémája nagy sporteseményeken. Nyilvánvalóan a prostitúciót egy teljes illegális tevékenységeket lefedő kör veszi körül, szervezett bűnözés. Ez <clears throat> egy megdöbbentő módja annak, hogy hogyan lehet visszaélni a fő sporteseményekkel. Aztán mi a helyzet a beruházásokról? Beruházásokkal a nagy sporteseményeken mi a helyzet? A földtulajdonosok jogaival, azoknak a földjével, ahol a stadionokat felépítik. Én tudom, hogy egy-egy olimpia esetében nagyon gyorsan kell a fejlesztéseket elvégezni, de ez nem jelenti azt, hogy a föld tulajdonosoknak ne lennének jogai. Fölvásárolják ezeket a földeket, de a tulajdonosok jogait semmi sem védi. Aztán ezeket az aggodalmakat nagyon sokan felvetik de általában véve a szélesebb körű társadalom legitimként éli meg a sport eseményeket. A sportesemények kapcsán nagyon sokszor demonstrációknak vagyunk tanulni. Emlékeznek az amerikai atlétákra, amikor a fekete pártúc szervezetnek a tagjai is csatlakoztak az olimpián a tiltakozókhoz. Ez nem azt jelenti, hogy ez az aspektus eltűnt a sportból, de valahogy már nem vagyunk tanulni ennek a nagyon fontos, szimbolikus tiltakozásnak. Amikor Moszkvában volt az olimpia, akkor nagyon sokan bolykottálták azt. Úgyhogy ez is egyfajta politikai demonstráció volt. Tehát nem igaz az, hogy a fősport események megkapcsolódnának a politikához, hogyha már azt mondják, hogy apolitikusak a sportversenyek. Ezen kívül megemlítenék még valamit. A sport nagyon nagy érzelmeket vált ki az emberekből, mi is szeretnénk, ha ezek pozitív érzelmek lennének. E, öröm lenne, mindenki örülne az erőfeszítéseknek, amelyeket az atléták tettek a sport kapcsán. Ön említette, hogy az emberi fejlődést hogyan motiválhatják a sportesemények. Ez sok esetben igaz, de vegyék figyelembe például, mi történt a megosztott lengyel-ukrán világkupa után. A Donetszki helyzet és a Donetszki stadion sorsa is csak romlott a sportesemény után pedig eredetileg nagyon sokat vártak ettől az eseménytől, hiszen egy szomszédországunk, keleti partnerség országa és egy új tagállamunk szervezte közösen a versenyt. Úgyhogy igazából arra is el kellene mutatni, hogy a sport fejlesztési eszközként is működhet. Köszönöm szépen! És akkor most úgy fogunk el járni, hogy a panel résztvevői még egyszer szót fognak kapni, de nem maradt túl sok időnk, tehát ami a legfontosabb elhangzott, az a, a FIFA és az IOK részéről koszt szó, a hozzászólása, de és Kosta asszony is még hozzá szeretne szólni, tehát ezért kérném a megértésüket és a szolidaritásukat, hogy igyekezzünk azért a programunkkal időben tovább haladni, és ezért a FIFA kép képviselőjének adom meg, majd az IOK képviselőjének Veszpa úrnak adom meg a szót, majd a bizottságnak, majd Kosta asszonynak, utána én is szeretnék valamit elmondani. Kérem, hogy legyenek rövidek. Uh, very brief. Köszönöm, rövid is leszek. Demes Marker, Lunacek asszony, Lofpiller asszony felvetéseire válaszolnék, és más hozzászólók felvetőire. A FIFA-nak van emberi jogi e, stratégiája, és ez szerepel is az alapszabályban, az etikai kódexben. A 2018-as, 2020-as pályáztatási könyvben is van egy külön bekezdés arról, hogy milyen szociális fejlesztéseket és társadalmi fejlesztéseket várunk el a pályázótól, mit akarunk látni, egy listát arról, hogy az ország mit szeretne elérni arról, szociális szempontból, hogy helyet ad a kupának. Katar esetében azt kell, hogy mondjam, hogy a jövőképet illetően az egyik legütősebb pályázatot kaptuk meg. Nem azt mondom, hogy a katári helyzet nem problémás, éppen a katáriak az elsők, akik ezt beismerik, de föl kell ismernünk azt is, hogy mennyire előre halottak. Aztán a fő események, legyen a sport vagy kulturális esemény, megszervezése mindig lehetőséget ad arra, hogy figyelmet irányítsunk a pozitív szociális változásokra. Talán ez válasz a kérdésére, hogy a bolykottot alkalmazhatjuk-e. A mi válaszunk egyértelműen nem, a bolykott az nem éri el az eredményét, a sport alapelveit tagadja, A mi álláspontunk az az, hogy javítsunk a helyzetén, de természetesen ne büntessünk és ne bolykottáljunk egyetlen országot se. Nem tudom egyébként, hogy a történelem során valaha is a bolykot bebizonyította-e, hogy a sport területén hatékony lett volna. A 2026-os világkupát illetően a következő hónapokban indul be a folyamat. döntést kell hozni 2017-ben, hogy ki legyen a vendéglátó ország, és maga a pályázás a következő hónapokban kezdődik, de még 2015-ben. A célunk az, hogy az emberi jogokra és a munkafeltételekre vonatkozó kitételeket lekérjük a pályázóktól. Mit tehetünk? Már említettem, hogy egyértelmű elvárásokat fektethetünk le a vendéglátó országok felé, illetve az alkalmazandó jogi keretet illetően. Lefektethetünk, hogy tovább akarunk haladni, bizonyos területeket fejleszteni akarunk, különösen amikor az emberi jogi kérdésekről van szó. Egyébként azt is láthatjuk, hogy egy-egy sportesemény a világkupon hogyan csökkentheti az emberi jogi helyzetek kéleződését. Nem akarjuk elterelni a figyelmet erről a problémáról, pont ellenkezőleg. Lockpiller asszony azt kérdeztem, mi történt a múltkori meghallgatás óta. amelyet az Európai Parlament szervezett az emberi jogokról a fő sporteseményeken. Szerintem, ha jól emlékszem, akkor Katarra koncentráltunk. Folyamatosan tartjuk a felelős Katari legfelsőbb szintű felelősökkel a kapcsolatot. Rendszeresen kapunk tájékoztatást, ismerjük az ország kormányának álláspontját, ismerjük a szervezőbizottságnak az álláspontját. Tavaly február óta nyilvánosan elérhető normákat bizonyítottak adtak ki, és ez minden építető cég számára, és minden szerződő fél számára kötelező. Ezen kívül 2014. decemberében először adtak ki fél éves értékelés jelentést arról, hogy ezeket a normákat hogyan tartatják be. Ezek pozitív aspektusok, megfelelő irányba mutató lépések, és ezeket figyelembe kell vennünk, amikor az emberi jogok támogatásáról beszélünk. Nyilvánvalóan, hogy amikor egy fő sporteseménynek helyet ad egy ország, akkor fölgyorsulnak és nagyobb figyelmet kapnak ezek az események. Szerintem a kritika nagyon fontos, fontos a még javítandó területek beazonosítása, és ezt meg is teszik az országok, de a megfelelő irányba mutató kezdeményezéseket is támogatni kell. Vannak a katari kollégáinktól kapott információink, amelyek tényeket, adatokat közölnek. Szívesen a szakbizottság rendelkezésére bocsátom ezeket, hogy megértsék önök is, hogy a katariak haladnak előre, csak időre van szükségük, és szerintem néha nagyok az elvárásaink. Remélem, hogy megfelelő tájékoztatást adtam arról is, hogy a FIFA milyen munkát végez, és hogy mit várunk el azok az országoktól, amelyek helyet adnak ilyen események. És akkor az IOK részről hallgassuk meg le urad. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, én a Német Olimpiai Bizottság ügyvezetője vagyok, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is vagyok, és ezért, mivel korábban én is parlament tagja voltam, nagyon jól ismerem az ilyen meghallgatásokat. Tehát szeretném először is kiemelni azt, hogy az emberi jogok az olimpiai alapkárta részét képezik, és ez már az Agenda 2020 előtt is így volt, tehát ami bekerült a 2020-as agenda során az az, hogy a különböző várossal kötendő szerződéses körülményeket be kell emelni a helyszín kiadás kapcsolatos szerződésbe. És amit pedig Luna csak asszony is említett, az az, hogy az, hogy most egy 100 méteres futópálya az valóban 100 méterese, hogy az olimpiai falu megfelele technikai szempontból a szabályoknak, arról lehet tehát abban meg lehet egyezni, de az emberjogi kérdésekben eltérhetnek a vélemények egy adott országgal kapcsolatban, és ezek ugye nem is statikus dolgok, hanem folyamatosan változnak. Gondoljanak például a 2012-es Európai Világbajnokságra Ukrajna és Lengyelország volt a rendező ország, és Ukrajnában akkor zajlott a narancs színű forradalom, tehát egy teljesen más politikai viszonyokkal találkoztunk, mint akkor, amikor a megtartásra vonatkozó jogot kiadtuk. És minden egyes sport szövetség, minden egyes szervezet minden egyes ország, aki a szervezés jogát meg szeretné szerezni, az természetesen minél jobb hírnevet szeretne magának, és megítélést szeretne szerezni a világban, és ez ugye az érem másik oldalára is ráirányítja a figyelmet, hogy az emberjogi helyzetre sokkal nagyobb figyelem irányul. Én a Peking és a Szocsi bizottság tagja is voltam, és már a rendezvény előtt is nagyon is éreztem azt, hogy erre nagyon nagy figyelem irányul, és mi foglalkozunk is az emberjogi helyzettel. Tehát Peking előtt és Peking során is, és Szocsi előtt és Szocsiban is foglalkoztam azzal, hogy emberjogi szervezetekkel tartottam megbeszéléseket, és múlt héten például Patrick Kikivel, az Európai Olimpiai Bizottsággal és más tagokkal is a végrehajtó bizottság részéről, a Human Rights Watch részvételével is, és egyéb más civil szervezetek képviseletével is lezajlottak megbeszélések az azerbajdzsáni kormányjal, és természetesen ott napirendre kerültek ezek a kérdések is, de természetesen azért, hölgyeim és uraim, ne becsüljük túl a sport lehetőségeit, azért arra nincsen lehetőségünk, hogy társadalmi viszonyokat megváltoztassunk, egy kormány vagy egy állampolitikai irányultságát megváltoztassuk, tehát azért a sportot azt azért ne tekintsük politikai eszköznek, hanem a politikai verseny természetesen a céljaink között eh, szerepel, és Mark Tyson el is mondta az előbb, hogy ez a sportban létező verseny, ez hozzájárul az inkluzió, az integráció, az emberjogi kérdések eh, területén a különböző eredmények eléréséhez azonban persze nem politikai eszközként kell kezelni, de természetesen a sportolók azért szóhoz juthassanak, tehát kinyilváníthassák a véleményüket szabadon, ahogy ezt csak asszony az előbb itt elmondta, hogyha emberi jogok sérülnek, akkor ezt megtehessék, és ezt meg is tehetik. De hát ön azt mondta, hogy igenis tehessék meg, igaz? És ez magától értetődő a mi sportolóink természetesen szabad állampolgárok, akik hallgathatnak is, illetve hallathatják is a hangjukat, hogyha ezt szeretnék. De amit persze nem szeretnénk az az, hogy ez a politikai ellenségesség akár ott ö, ö, is manifestálódjon a sportpályákon. Tehát például, hogyha van egy izraeli csapat, mondjuk egy iráni csapattal játszik, akkor azért azt nem szeretnénk, hogy ez a politikai nézet különbségek, hogy így mondjam, ezek ott szerepet játszhassanak a és áthelyeződjenek a sportverseny területére. Tehát ez nagyon fontos, mert hát a sport az egy másik terület, és mi aggódunk, és Minky Bördennel is már beszéltünk erről a témáról, és már nagyon sok emberjogi szervezettel is beszéltünk ezekről az aggályokról. De azért, hölgyeim és uraim, én most itt nem szeretnék egy Fekete Pétert itt játszani önökkel. De menjenek valóban el oda, ahol száz százalékig érvényesülnek az emberi jogok, rendben, akkor viszont legyünk tisztában azzal, hogy Azerbajdzsánnal az Európai Unió energetikai szerződésekről tárgyal. Hát akkor például ezeken a területeken is azok a bizottságok, akik ezekben a témakörökben eh, tárgyalnak, és majd végrehajtják ezeket a szerződéseket, akkor ő nekik is ezt kössék eh, ki, és hát ott persze gazdasági érdekek, pénzügyi érdekek játszanak szerepe, tehát ezért is azért itt ezt eh, viszonylagosan kell kezelni. Tehát a sport az nem egy politikamentes terület. Tudjuk, hogy politikai szempontok is szerepet játszanak, és tudjuk azt, hogy ezek a sport események olyan kontextusban zajlanak, ahol az emberi jogoknak a jövőben erőteljesebb szerepet kellene játszaniuk a jövőben, mint ahogy ezt eddig tették, de és mi mindent megteszünk, hogy ez így legyen, és a House City Contracts-ekbe ezentúl felvételre kerülnek ezek a szempontok, és ezt, ennek mi örülünk, de azért vegyük figyelembe, hogy a sport ilyen kontextusokban kiváltó oka is lehet annak, hogy például Kelet-Európa Európában, Tibetről például olyan erőteljesen bekerült a közvéleménybe, a, a címlapjára a különböző napilapoknak és politikai magazinokban hatalmas szerepet kezdett játszani, ez természetesen nagyban össze függött a politika, az olimpiai játékokkal kapcsolatos média figyelemmel. És most Azerbajdzsánnal kapcsolatban az emberjogi helyzetet is nyílt. megbeszéljük ilyen és hasonló más szakbizottságokban, és ez természetesen hozzájárul ahhoz, hogy Európában egyre jobban érzékeljük az ezzel kapcsolatos helyzetet, és azt gondolom, hogy minden olyan kormány, aki megpályázza a például Hamburg 2024-ben Németország is ezt megteszi, hogy megpályázza az olimpia megrendezésének a jogát, hát ezzel ráteszi az újját egy bizonyos érzékeny helyre, és hozzájárul ahhoz, hogy nyíltan megtárgyalásra kerüljenek ezek a kérdések. Na de mi van a politikai fogvatartottakkal? Hát mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy politikai fogvatartottakat kiszabadítsunk, tehát ez azért ezzel tisztában kell lenni, hogy mi az EOC részéről, mi vendégek vagyunk, Azerbajdzsánban, és ott az európai játékok első alkalommal kerülnek megszervezésre, és a kormányjal tartott belső megbeszélésekben ezeket a kérdéseket azért megemlítjük, és én egyébként a nyilvánosság előtt is nyilatkoztam erről, de azért ne becsüljük túl magunkat, tehát nem szabad itt olyan módon megfogalmazni kérdéseket, ahogy ezt itt ön elkérné, hiszen itt politikai intézményeknek kell ezeket a kérdéseket megoldani, például a parlamentnek, és én azt gondolom, hogy azért a sporttól ilyen elvárásokat nem lehet elvárni. Feszber úr megtenné, hogy konkrétan válaszol a kérdésemre, hiszen azt mondta, hogy az emberi jogok nem statikusak, tehát gyakorlatilag folyamatosan változásoknak vannak kitéve. De akkor én azt kérdezem, hogy a sajtószabadsági indexre utaltam, abban van egy ranking, hogy milyen irányba változnak a, ezek az értékek, indexek, akkor kérdezem konkrétan, hogy a technikai gazdasági elemek mellett ezeket a szociális emberjogi indexeket is konkrétan figyelembe veszik a pontozás során, amikor kiadják a jogot a megrendezésre? Hát én akkor rögtön meg is válaszolnám ezt, és az alelnökünknek is átadom majd még a szót, hogy ő is megválaszoljon, én erre válaszoltam már hogy nem matematikailag mérhető az, hogy az emberi jogokat figyelembe veszi -e egy adott ország. És ez az ENSZ-ben például, amikor az Európa Tanács elnöki pozícióját töltötte be Azerbajdzsán, akkor hogy jön ahhoz egy sportszervezet, hogy itt ilyen pontszámokat a rankingbe figyelembe vegyen, hogy mi azt mondjuk például, hogy akkor nem mehetnek olimpiai játékok az Egyesült Államokban, mert ott például a halálbüntetés még érvényben van. De hogyha megengedi elnök asszony, akkor Kocsenszki úrnak átadnám a szót az alelnökünknek. Igen, de csak két percben kérem. I would prefer to... Talán angolul szólok hozzá, be szeretek szlovénul hozzászólni, de nincs itt sok szlovén a teremben. Először is nagyon hálásak vagyunk a meghívásért, és minden egyes javaslatot és megjegyzést átadunk a végrehajtó szervezetnek. Természetesen mi nem hozhatunk itt döntést, csak képviselői vagyunk a szervezetnek. Másodszorban mi úgy gondoljunk, hogy jó munkát végzünk, mert a sport része a polgári társadalomnak, a demokratizáció része. Ha néhány ezer atlétát összehozunk, aztán újságírókat, akkor kinyitjuk azt a társadalmat. Ez a demokratizálódás része. De azért tartsuk észben azt, hogy mi nem politikai testület vagyunk, és nem is vagyunk eszközei. Ezt tartsuk észben, nekünk nincs döntéshozó hatalmunk. Az említett országok állandó tagjai az ENSZ biztonsági tanácsának, vagy magának az ENSZ-nek, vagy az Európa tanácsnak tagjai. Azerbajcsánnak egyre inkább fokozódik a kereskedelme az Európai Unióval. Nagyon sok országnak diplomáciai kapcsolata van. Úgyhogy nagyon sok olyan terület van, ahol ezeket az elképzeléseket önök meg tudnák vitatni. Mi nem tudjuk elfogadni a politikai megbízásokat. A sport autonóm kell, hogy maradjon, és semleges. De természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk az emberi jogokat, az említett területeken. Beszámolunk a saját végrehajtó testületünknek, és beszámolunk az azerbajdzsániaknak is. Így dolgozunk. Ha most azt ígérném, hogy eredményeket teremtek politikai területen, ezt a felelősséget nem vállalhatjuk fel, ez nem a mi hatáskörünk. Mi jó munkát végzünk. Az Európai Parlament az Uniót képviseli. Minden európai nemzetet képviselünk mi. Mi 50 nemzetet képviselünk de mi vagyunk az utolsó kontinentális szövetség, amely kontinentális versenyt szervez. Miért? Mert Európa túl erős a sportokban, nagyon sok érmet nyernek, úgyhogy amikor egy európai eseményt szervezünk, amelyet csak az olimpia előz meg, akkor mi azt várjuk, hogy minden állam, ahova ellátogatunk, demokratizálódik. És minden ráhatásunkkal azon vagyunk, hogy jobbá tegyük ezt a társadalmat. Köszönöm szépen, és én most csak tényleg két dolgot szeretnék röviden említeni, majd Koszta kolléganőmnek is szeretném átadni a szót, hogy lezárja ezt az ülést. Már majdnem fél órával túléptük az időnket, elnézést kérek, hiszen az Európai Bizottságnak nem is fogom tudni megadni a szót, pedig már reggel óta itt van nálunk, mert teljesen túléptük az időtervünket. Két megjegyzésem van. Az emberjogi kérdések gyakorlása nem politikai kérdés. Tehát az, hogy valaki képviseli az emberi jogokat, ez egy univerzális jog, ez nem politikai aktivitás. Tehát a, ez igenis minden ember kötelessége, hogy az emberi jogokért küzdjön. Természetesen a parlamentek, a kormányok, a politikai bizottságok nyilván ö, nagy szerepet játszanak ebben a feladatban, de a nemzetközi fotball szervezet, vagy egy más nemzetközi sport szervezetnek is ugyanúgy kötelessége, mint egy, egy művészeket képviselő nemzetközi szervezetnek. Tehát ez nem politikai kérdés alapvetően. Másrészt pedig a semlegesség ezen a területen nem lehetséges. Én tudom, hogy önök képviselik ezeket a szervezeteket, de hát ezek azok az exekutív szervek, amelyek ö, végül döntenek abban, hogy Bakuban, vagy Katárban, vagy hol kerüljön sor az ilyen rendezményekre, és igen, és ez egy nagy széles körű politikai dö- hatásra járó döntés, hatalmas kihatásai vannak egy ilyen jellegű döntésnek. Ez, ezzel tisztában kell lennünk, tehát azt most itt nem tudjuk megvitatni nyilván itt ezen a helyen, hogy mert rengeteg oka van, hogy miért döntenek emellett az ország mellett, vagy amellett az ország mellett, de igenis, valamelyik mellett döntenek, és akkor ebben az esetben az mindig egy politikai döntés is. És igenis az ember jó, emberi jogok tiszteletének központi szerepet kellene játszania ebben a döntésben mindig. És ez persze, hogy nem teljesen exakt módon mérhető, hogy valahol figyelembe veszik az emberi jogokat. Nyilván azért vannak lehetőségek arra, hogy ezt valamilyen módon mégis mérjük. De a döntés, hogy mondjuk Bakuban vagy, vagy a foci világbajnokság Katárban kerüljön megrendezésre? Hát, ahhoz a politikai döntésre önök képesek, de a politikai felelősséget hiszen nem vállalják föl ezért a döntésükért, és az együttműködés minden egyes érintett között, hogyha megvalósulna, akkor az emberjogi helyzet mindenütt javulhatna a világon. Tehát ezért is azt gondolom, hogy a Human Rights Watch képviselője elmondta, hogy, hogy amikor az ember elmegy egy stadion építkezésre, és tudja, hogy ott meghaltak többen vendégmunkások, hát akkor csak akkor nyilván az ember tudja, hogy nemzetközi felelősség áll fenn az IOK, a FIFA vagy akárki részéről, és mindenki igenis felelős azért, hogy ez így történt. Tehát nem, le, nem lehet pragmatikusan egyszerűen azt mondani, hogy a sport az nem politika, az egy teljesen más tészta. Hát azért így nem állhatunk hozzá dolgokhoz, vannak bizonyos helyszígek, Katár például, ahol tudjuk, hogy meg kell épülnie a stadionoknak, és ott pedig lábbal tiporják az emberi jogokat, hát akkor politikai kötelezettségünk, hogy valamit tegyünk ez ellen. Tehát hatalmas felelősségünk van, hogyha nem teszünk ez ellen. Tehát azt mondom, persze, nyilván vannak kezdeményezések már, és ebben önök is nyilván együttműködnek, de ez ennek tovább kell haladnia az NGO-kkal és egyéb más szervezetekkel, hogy az emberjogi helyzet javulhasson a világban, és ez nem csak az európai intézmények feladata. Igen, nagyon fontos kérdésről beszélünk, és ezt el kell még tovább mélyítenünk, és világosan kell fogalmaznunk, amikor erről van szó. Valenciánó kolléganőmmel teljesen egyetértek, még akkor is, ha a dilemát is értem ezzel kapcsolatban, hiszen a sport rendezvények a múltban a lezajlottak nem demokratikus országokban is, de a Nemzetközi Bizottság most döntött, hogy sportolókat nem lehet két rendszeresen büntetni, hiszen, hiszen tudjuk, hogy a sport a demokratizálási folyamat lényeges részét képezi, és tudjuk, hogy sok minden még szerepet játszik Pancéri kolléga például, említette, hogy gazdasági tényezőktől is függ, és így tovább. Nyilván ez így van, nem is vitatom. De nagy ö, előrelépésre került sor a 20-20-as agenda kapcsán, a host city szerződések kapcsán nagy előrelépést tudtunk elérni az elmúlt időszakban az olimpiai kárta területén, de ez még nem megy eléggé messze. Tehát azt gondolom, hogy igenis a személyi integritás tiszteletben tartása igenis, hiszen szerepet kell, hogy játszon, hiszen tudjuk, hogy, hogy intézményi szempontból igenis a megrendezés jogának a kiválasztása során ez egy politikai szempontú döntés is. De én azt gondolom, hogy a parlamentben, a különböző szakbizottságainkban is foglalkozhatunk ennek a kihatásaival és szempontjaival, mi a FIFA-val akár közösen is előbbre léphetnénk konkrétan, hiszen minnyájunknak tudatában kell lenni azzal, hogy mire megy ki itt a játék, hiszen tudjuk, hogy itt médi, hogy a médiák jelen lesznek, és be fognak számolni erről a rendezvényről, és egyrésztről ön elmondja, hogy ez egyrésztről ugye segítséget is nyújt ezen a területen az előrelépésben, azonban én tudnék más tanulmányokat is benyújtani, amelyek bemutatják azt, hogy az átláthatóságot ugyan segítik ezek az események, de, de mégis Floriana és más újságírók is elmondták, hogy, hogy világosan rámut, tehát rámutatnak ezek a dolgok arra, hogy mennyi minden nincsen rendben ezeken a helyeken, és ezek ellen nem csukhatjuk be a szemünket. És ahogy Pancieri kolléga és Elena is világosan már kezdettől fogva elmondta, hogy mi ezeket a kezdeményezéseket azért is indítjuk el, mert felfogjuk azt, hogy itt a politika és sok intézmény egyszerűen saját magát némaságra ítéli, és mi persze nem akarunk itt az autonómia helyébe lépni. Én szeretem a sportot személy szerint, és sok okból is szeretem a sportot és sportolok, de nem lehet egész egyszerűen közömbösen széttenni a karunkat az emberi jogok vonatkozásában. Nyilván vannak olyan országok, hogy vannak országok kerülnek szembe, akiknek nincs is diplomáciai kapcsolatuk egymással, vagy valamilyen módon ellenségesek egymással. Ez nyilván ott nem játszhat teljes szempontból a politika szerepet, de mégis pontosan ez a sportnak a szerepe, hogy ez erre lehetőséget adjon. Ellenával is beszéltem erről, és három irányba is tudunk haladni javasolnám ezeket. Tehát először is az Emberi Jogi Bizottsággal és a Kulturális Bizottsággal továbbra is tudjuk ezt a területet tovább folytatni. Engem Lunacek kolléganő kezdeményezése is érdekelne, ami májusban Bakuban kerül majd sor, és nagyon is érdekelne az, hogy mi fog történni, és egy állásfoglást is el tudnék képzelni, amit benyújhat, benyújthatnánk. A Kultúrbizottságból érkezett kollégáimra nézek most, hiszen a következő plenáris ülésünkre benyújthatnánk egy ilyen állásfoglalás tervezetet, hiszen elmondhatnánk azt, hogy a politikának mit kell kimondania ezzel a témával kapcsolatban, és ehhez pozíciót kell kialakítanunk addigra. Tehát azt gondolom, hogy mit akarunk konkrétan tenni Bakúval kapcsolatban, és szeptemberben pedig megnéznénk az új jelentéseket, mert közös jelentést, egy, egy shared jelentést, ahogy ezt szoktuk most itt mondani, tehát egy közös jelentést ezzel kapcsolatban. Tehát természetesen nem csak a sportot illeti ez a felelősség, hanem bennünket is, hiszen a sport az számunkra is fontos, és az egész világon minnyájunk számára fontos. Bueno, eh, creo que vamos a... Nos, azt hiszem, hogy ezzel az ülésnek ezen szakaszát le tudjuk zárni. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Köszönöm a felszólalóknak is, hogy elmondták álláspontjaikat, gondolataikat. Nagyon különbözőek is lehetnek a vélemények ezen a területen. Köszönöm a szervezőknek és a titkárságnak is.